Everybody who didn't want to follow the intermeeting could... Folytassuk a munkát, úgyhogy az INTA ülése következik. Természetesen nagyon izgalmas ülés lesz, úgyhogy mindenkit szeretettel marasztalunk, de aki marad attól azt kérem, hogy maradjon csendben. És akkor meg is nyitom ezzel az INTA ülését. Az első a rend elfogadása. az úr azt kéri, hogy a jelentéstervezetet a következő ülésen tárgyaljuk. Több kérés nincsen, úgyhogy azt javaslom, fogadjuk ezt el. Rendben. Hármas pont. A jegyzőkönyvek elfogadása szokás szerint a 28 30-ai augusztusi ülésünk jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük, hogyha az ülés végéig nincsen ellenvetés. Négyes pont, ugyanez az eljárás a koordinátorok döntésére vonatkozóan. Augusztus 29-én került erre sor. Ötös napi rendi pont, Tisztelt kollégák, igen, ezt az ülést is közvetítjük az interneten, úgyhogy Lisszabontól Tallinig Göneborgan át mindenkit szeretettel köszöntünk a képernyők előtt is. Tolmácsolás folyik ezen az ülésen, úgyhogy kérek mindenkit, hogy hangosan és érthetően beszéljen, hogy a fordítás lehetséges legyen. Hansen úr pedig itt van a teremben, új tagja a szakbizottságunknak, Hansen úr váltsa fel Reding asszonyt, teljes erőbedobással, energiával, amint ö, csatlakozott hozzánk a tokiói delegációban, tiszta erőbedobással dolgozik a közös munkánk érdekében, úgyhogy ezt köszönjük szépen. És akkor következik az elektronikus szavazás. Az első a globalizáció előnyeinek kiaknázása, kereskedelmi aspektusok, és lássunk is hozzá. Teszteljük először a berendezést, úgyhogy kérek mindenkit, hogy szavazzon tesztszavazásra. szavazásra. még mindig két szavazat hiányzik. Open once again. Ismét megnyitom a szavazást. Ismét megnyitom, tehát kérek mindenkit, hogy szavazzon. Két képviselő nem szavaz, de nem baj, ezzel, e, ennek ellenében lezárom a szavazást, és akkor kezdjünk hozzá. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nem? De, 36, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 42-es mellette, ellene, tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 42-esről. Elutasítottuk, 44-es, ellene tartózkodás elutasítottuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 56 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 57 mellette ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg éppen. 57-es, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 59 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 65 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 66 mellette. Ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel. Kicsit mindenki nehezen emeli a karját, nehezen számolható. Megnyittem a 66-osra, tehát az előző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 69 mellette, ellene, tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg géppel az eredményt. 69-re megnyitom tehát az előző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk azt. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 80 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük 82 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 12-es mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk 90 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 91 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 92 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 93 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 30, 13 a mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 101 okafogyottá vált, 102 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 102 mellette 132 mellett ellene tartózkodók. Elvetettük. Okafogyott, okafogyott. 139 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 140 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. Nézzük meg géppel a 140-est, akkor ha ezt kívánják, megnyitom a szavazást. lezárom, elfogadtuk. Jó? 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 141 mellette, ellene tartózkodik. Elvetettük. Név szerinti szavazást kértek. Tehát név szerint szavazunk 17-es biszre. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Száznegyvenkilenc mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Ellenőrizzük. 149-re megnyitom az előszavazást. Lezárom. Elvetettük. 150 mellette. Ellene. Tartózkodók. Szerintem elvetettük. De nézzük meg géppel ezt is. Lezárom. Elfogadtuk. Kérem, mindenki tegye fel jó magasra a kezét. egy mellette. Ellene. Tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg a 151-es géppel, mi lett vele. lezárom. Elfogadtuk. 152 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. 153 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel. Lezárom. Elfogadtuk. 154 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 155 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Akkor 158 egy része a módosítónak név szerinti szavazás tárgya, megnyitom erre a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 162 mellette. Ellene. Elvetettük. 20-as kompromisszum mellette. Elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 175 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 182 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 189 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 183 mellette ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg géppel a 183-as. Ha megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Világosan elfogadtuk. 184 mellette, ellene tartózkodó. Elvetettük. 190 mellette, ellene tartózkodó. Nézzük meg éppen ezt is. 190-essel mi lett? Lezárom. Nagyon szoros volt, de elvetettük. 191 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg ezt is képpel, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 192 mellette ellene tartózkodó. Nézzük meg ezt is géppel. Megnyitom. Lezárom. 19-19 évben elvetettük. Egy képviselő, a probléma az, hogy 39 képviselő van a teremben, és csak 38-an szavazgatnak. Tehát ott a lehetőség valaki kezében, hogy elbillentse a 19-19-et, de nehéz belülni, hogy ki lehet az, az egy képviselő, aki múlik. 23-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 24-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodó. 207. hét mellette. Ellene. Elfogadtuk. 208 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 2011 mellette, ellene tartózkodó, elvetettük. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 22 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 23 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük négyes kompromisszum mellette. Huszonhármast. Megnyitom az, az ellenőrző szavazást rá. Elvetettük, ahogy mondtam. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodók elvetettük, egyes mellette ellene tart Van-e ellenvetés az, hogy blogban szavazzunk az ellen? Van, nincs? Egy képviselő ellenzi. A blogban való szavazást, úgyhogy akkor megyünk lépésről lépésre. Egy mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, három mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négy mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk öt mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk hat mellette ellene ta- itt a különbség. Tartózkodok. Elfogadtuk hat mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk hét mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk nyolc mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, 10 mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk. Most a különféle szakbizottságok véleményei jönnek, Agri az elő, első, Agri kettes mellette, ellene, tartózkodok. Elvetettük, Agri 4 mellette, ellene, tartózkodok. elvetettük, Agri 6 mellette, ellene, tartózkodok. elvetettük, Agri 12 mellette, ellene, tartózkodok. Szerintem elvetettük, de nézzük meg géppel. Agri 12. Megnyitom rá a szavazást. lezárom. Szerintem elfogadtuk. Nagyon sok a zöld, el is fogadtuk, igen. Agri 16 jön, mellette. Ellene tartózkodok. Nézzük meg az Agri 16-ot. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 19 mellette. Ellene tartózkodók. Megint ellenőrizni kell, megnyitom. Lezárom. Elvetettük több, nyilvánvalóan. Agri húsz mellette. Ellene. Tartózkodunk. Nézzük meg géppel az Agri 20-ast. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Agri 21 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Agri 23 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. Agri 24 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. Agri 26 mellette ellene tartózkodók. Próbáltam nézni, ezek, még ezek próbálom mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 28 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodott. Elfogadtuk. 34 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 35 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 36 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 37 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 36 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 40 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 41 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 42 mellette ellene tartózkodók elvetettük, most jönnek a kult szakbizottság, módosítói egyes mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk kult 5 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk kult 8 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk kult 9 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk kult 10 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk kult 11 mellette ellene tartózkodók Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg a Kult 11-es géppel, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kult 12. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Kollégák, még egyszer próbáljuk meg. Mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Kult 17. Mellette ellene tartózkodók. Szerintem elvetettük, de nézzük meg géppel. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kult 19. Mellette ellene. Tartózkodók. Nézzük meg géppel. Megnyitom 19-re. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as kult. Mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kult 21. Mellette, ellene. Tartózkodók. Elvetettük 22 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 23 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 25 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 26 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 28 mellette ellene tartózkodók Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg géppel a 28-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 30 mellette. Ellene. Tartózkodó. Nézzük meg ezt is géppel. 30-ast megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 31 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 32 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 34 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 35 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 36 mellette. 36. Ki van mellette? Jó. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. 38 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 40 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Most a DEVE bizottság véleménye jönnek. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. DEVE 9 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. be 12 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. be 17 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Deve 18 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Deve 19 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk, döve 20 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Deve 25 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 26 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 28 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Most jönnek a Juri véleményei. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodó. Szerintem elvetettük, de nézzük meg géppel a Júri hatost. Szerintem elfogadtuk pontosabban, de azért mindig ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk világos többséggel. Júri 8 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Júri 9. Mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük géppel a Júri 9-est. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Júri, 10 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. És most a végszavazás következik. Elektronikus szavazást, ezt megnyitom. Most meg Egy szocialistából többen szavaznak, mint lehetne. Lezárom. Elfogadtuk. Nagy többséggel és néhány tartózkodással. Gratulálok a jelentéstevőnek! Most tehát. Egy percet szünetet tartok hogyha valaki el akar adni a termet, csendesen megtehesse. Aki hátul, hátul lők, meg jöjjenek előrébb, kérem. Üljenek az első sorokba. So dear colleagues in the back, please come a little bit closer. Kérem mindenki jön előrébb. Nagyon sok a látogató. Fontos témák jönnek, jön mindenki előrébb. Okay, dear colleagues, so I reopen... Tisztelt kollégák, megnyitom akkor az ülésünket, és visszatérünk az ötös napi rendi pontra a elnök közleményei. Szomorú pillanat a szakbizottságunk történelmében a mai nap, Azért, mert Miriam Kortavég, aki mintegy hét éven keresztül dolgozott az INTA titkárságon, elhagy bennünket. Nagyon sok bonyolult dossziét végigvitt, nagyon sok mindenben segítette a munkánkat, hiányozni fog. Köszönjük szépen az eddig elvégzett munkát, és sok sikert a jövőre. So fortunately, she will not leave the... Szerencsére a parlament keretein belül fog dolgozni a továbbiakban is és az egyeztető tárgyalásokon, illetve a társ döntéshozatalok során segíti majd a munkánkat. És akkor lépjünk tovább. Egy nagyon érdekes és nagyon fontos téma következik. Ez pedig a blokklánc és a kereskedelem témája. Meggyőződésem, hogy ez az egyik legizgalmasabb napirendi pontunk a mostani mandátumban, és egyre inkább a látóterünkbe kerül majd ennek a témának a fontossága. És ezzel meg is adom a szót a jelentéstevőnek, Emma McLákin asszonynak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és nagyon örülök annak, hogy lelkes. Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a saját kezdeményezésű jelentésemet bemutassam, illetve rámutassak a legfontosabb kérdésekre, következtetésekre. Egy nagyon izgalmas témáról van szó valóban, és innovációkkal van dolgunk napi szinten. Létfontosságú tehát, hogy a képviselők is egyre inkább átlássák a blokklánc technológiát, annak lehetőségét a kriptovalután túl. Ahogyan elmondtam, a jelentésem a nemzetközi kereskedelemben a blokklánc szerepét fogja megvizsgálni. Az engedélyekkel rendelkező blokklánc esetében hiányzik a szabályozási keret, és nagyon fontos, hogy ahogyan a technológia fejlődik, megfelelő applikációkra van szükség, és fontos, hogy ezek tisztább és egyértel, egyértelműbb keretek közé kerüljenek. A magán ö, engedélye jellelkező blokkláncokat ö, neveztem meg témaként, és ennek hátterében a magyarázat, egy olyan magyarázat áll, ami benne van a jelentésemben is. Szerintem kiváló lehetőség az, hogy a nemzetközi kereskedelem esetében alkalmazzuk a blokkláncot. A jelentésben több területre kitértem, ahol előnyökkel szolgálhat a blokklánc. Először is megnézzük, hogy az EU e kereskedelmi politikáját hogy lehet megerősíteni a blokklánc segítségével. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokat nem aknázzuk ki megfelelően, ennek több oka van, bonyolultak a szabályok, és nagyon nehéz a preferenciális hozzáférést kiaknázni. Itt a blokklánc ezt a hozzáférést segíti, könnyíti, ezért az export területén növekedést érhetünk el. Ugyanígy a kereskedelmi védelmi politikában is nagyon fontos szerepe lehet, és a fejlesztési ágendánk is előnyre tehet szert, a GPS, a GPS Plus, illetve az EPL protokollokra gondolok. A blokklánc modernizálja, vagy modernizálhatja a vám kóták alkalmazását is, hiszen így a Vám vámhatóságok könnyebben együttműködhetnek, és a legfontosabb determinánsokat megfelelően alkalmazhatják. Ezen kívül a vám és a kereskedelem területén segítheti az átláthatóságot a blokklánc végig az ellátási láncban, illetve a származás helyét biztosítani tudja, igazolni tudja, valamint az üzleti stabilitást is segíti. Ezen kívül az akadályokat könnyebb elhárítani a blokklánc segítségével, így mintegy 15%-kal növelkedhet a globális kereskedelem vol- volumene. Ezen kívül a vámhatóságok automatikusan beszerezhetik a kellő információkat a partnereiktől, ugyanígy az engedélyezés az igazolás területén is segítséget nyújthat a blokklánc, megerősítheti az importellenőrzési rendszereket, illetve a kockázatkezelési együttműködést, ezen kívül csökkenti a papírmunkát és a fizikai ellenőrzés terhét. Ezen kívül kitérnék még valamire, a blokklánc szoftver használatára, amely szintén segítséget nyújthat a vámhatóságoknak, és segítséget nyújthat abban, hogy a pénzügyi visszaéléseket megakadályozzuk, illetve föltárjuk a pénzmosást. Azonban van egy-két dolog, amelyre ki kell térnünk annak érdekében, hogy megfelelően kiaknázzuk a blokklánc technológiáját, például az ellátási rendszerbe a hamis adatok, illetve hamis termékek bejutására gondolok. Ezen kívül a blokklánc bizalmat alakíthat ki, hiszen több forrásból integráljuk az adatokat. Azonban a jelentés rámutat arra, hogy a blokklánc, illetve a megvalósítás, a GDPR eh, irányelv megvalósítása között harmóniát kell kialakítani, a jelentésem rámutat arra, hogy megoldást adhat a blokklánc a GDPR megvalósítására is, hiszen közös elvek állnak a háttérben, ez pedig a biztosított és, és megfelelően alkalmazott adat meg kell különböztetni a személyes, illetve nem személyes jellegű adatokat, meg kell ennek érdekében úgy gondoljuk, hogy a GDPR megfelelően befolyásolja a blokklánc technológia alkalmazását. Két fő kihívás áll előttünk, az egyik az interoperabilitás, a különböző blokklánc rendszerek esetében, ez nagyon fontos, annak érdekében, hogy kiaknázhassuk ennek a technológiának az előnyeit. Nagyon fontos, hogy új rendszereket hozzunk létre a startupok számára, olyanokat, amelyek megfelelnek a blokklánc technológiának, illetve a digitális applikációknak. Ezen kívül a nemzetközi kereskedelmi hálózatok is bővülnek, megfelelő technikára van szükség, így ki kell térni a különböző protokollok alkalmazására, illetve ennek harmonizálására. A bizottság feladata az, hogy ezt a témát föltárja. Kitérek a jelentésben arra is, hogy a KKV-k mennyiben tudják alkalmazni a blokkláncot. Nagyon fontos az, hogy segítsük a KKV-k munkáját a vámhatóságokkal való együttműködés során, így a KKV-k kereskedelmi tevékenységét is növelhetjük, hiszen az együttműködési eszközöket segíti a blokklánc, és így az egész üzleti folyamatot. Végül a jelentés ajánlásokat fogalmaz meg a bizottság számára. Nagyon fontos, hogy például a jelenlegi EU, EU e, blokklánc partnerség, illetve e, megfigyelő központ munkájára, munkáját tovább vigye, kialakítsa, fejlesz-e a bizottság, illetve a jelenlegi kísérleti projekteket figyelemmel kísérje olyan megoldásokra van szükség, amelyek az innovációt segítik, a biztonságos környezetet hoznak létre. Ez pozitívum lehet, és így kiterhetünk a vámügyi kérdésekre, az adóügyi kérdésekre, illetve a megfeleléssel kapcsolatos kérdésekre. Oda kell figyelni az, az interoperabilitásra, illetve a megfelelő rendszerek, méret, megfelelő méretű rendszerek kialakítására. Várom a közös munkát a kollégákkal, illetve a bizottsággal is. Fontosnak tartom, hogy az EU vezető szerepet vállaljon ebben a technológiában, innovatív kezdeményezéseket tegyünk a kísérleti eh, időszakban, és ez nem csak a szabályozási keretre vonatkozik, hanem a technológia alkalmazására is. Remélem, hogy a jelentésem segíti majd a bizottság munkáját, és élénk vitákat fog eh, kialakítani itt is, illetve a parlamentben, és várom a közös, közös eh, vitát. Nagyon szépen köszönöm a tolmácsoknak azt, hogy a nagyon technikai jellegű bevezetőmet lefordították. Köszönöm szépen. Megadom az árnyékazatnak a szót. Maximum két percben egyenként. perc részéről az első. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni. McLarkin asszonynak a nagyszerű jelentés. Szerintem ki, megfelelő kiinduló pont, hogy az olyan könyvelés technológiák, mint a blockchain, hogyan tudják lebontani az akadályokat, és a kereskedelmi folyamatokat karcsítani, dinamizálni. Olyan időkben, amikor a kereskedelem, nemzeti kereskedelmet támadják, a blockchain technológia átfogóbb, átláthatóbb, eredményesebb kereskedelmi módszereket kínál különféle piacok és partnerek között azok az akadályok, amelyeket le kell küzdenünk ahhoz, hogy eredményesebb, biztonságosabb kereskedelmi között jön le, mint a papír alapú kézi folyamatok, amelyek a múlt évszedeket jellemezték, amelyek késleltetik a supply chain szállításait és bonyolult eljárásokat eredményeznek, amelyek ki vannak téve a csalásnak és a hibáknak. Fontos, hogy a retailerek és a nagykereskedők is a a termékek és folyamatok megbízhatóságával meggyőződjenek, és a fogyasztók is élvezik azokat az átláthatósági előnyöket, amelyeket adnak. A papírmonstrum legyőzésével az új technikák révén a láthatóság a supply chain folyamatában láthatóbbá válik, és ez a fogyasztók számára is nagyobb védelmet kínál, miközben a vállalatok jobban megbízhatóbb, folyamatos fejezések alapján működhetnek, különösen a KKV-k látják majd a blockchain bevezetésének előnyét a nemzetközi kereskedelemben, valamint a felemelkedő piacokon a kereskedelmi folyamatok és dokumentumok létrehozásának ideje csökken majd, és akkor a vámajárások is sokkal egyszerűbben látnak. Összefoglalna a blockchain nem egy csoda megoldás mindenre, ám mindenképpen segíthet abban, hogy a bizalmat erősíti a mai bonyolult globalizált világában az állampolgárnak és a kormányoknak is friss bizalmat ad a globális kereskedelmi rendszerekben. Még sok kérdőjel van persze, és nagyon sok szürke zóna, ezeket meg kell válaszolni. Technikai megoldásokat kell létrehozni, és megoldani a blockchain megoldásokkal, megfelelő szabályozási iránymutatásokkal és adatvédelmi jogszabályokkal. A blockchain bevezető szakaszban van, ezért nagyon fontos, hogy globális vezető szerepet játszunk e tekintetben, miközben elkerüljük azt, hogy túlszabályozzuk annak alkalmazását, engedjük meg a további fejlődését, ne szabályozzuk túl, mert a jövőben fontos potenciál lehet. Alexander Gabek. Köszönöm szépen, szociális frakció részéről következik. First I would like Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek a jelentésért. Szerintem kiegyensúlyozott a szöveg, pozitív hangvételű. Célja az, hogy fényt vessen a blokklánc technológiára, illetve megvizsgálja a nemzetközi kereskedelemben való alkalmazását. Egyetértek azzal, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az Európai Unió továbbra is aktív maradjon, proaktív legyen ezen a területen, és megfelelően igazítsa kereskedelmi politikáját a digitalizációhoz, hiszen csak így maradhatunk kompetitívek, így lehet uh, több munkahelyet teremteni az egyre inkább digitalizált világban. Ezért szerintem eljött az idő, hogy a bizottságnak, illetve a tagállamoknak egyértelmű jelzést adjunk, arra kérve őket, hogy aknázzák ki a blokklánc technológia lehetőségeit, illetve tárják föl azokat a könnyebb és modernizáltabb kereskedelmi folyamatok érdekében. A blokklánc technológia nem varázsszer, a nemzetközi kereskedelem olyan terület, ahol az alkalmazások előnyt hozhatnak, illetve bizalmat kovácsolhatnak. Ezért az Európai Uniónak meg kell vizsgálnia, milyen előnyöket hozhat a blokklánc technológia, és mely területeket érint. Van egy-két terület, amelyet kiemelnék a jelentésből. Először is hangsúlyozni kívánom azt, hogy a kutatást támogatni kell, hiszen így lehet a, megfelelően terjeszteni a tudást és növelni a kompetenciánkat. Másodszorban megfelelő iránymutatásra van szükség az applikációk, illetve alkalmazásokra vonatkozóan. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a cégek számára biztonságosabb környezetet hozzunk létre. Ez különösen fontos ma, manapság, amikor a szabályokat lefektetjük. Harmadsorban pedig számomra, illetve a frakcióm számára rendkívül fontos az, hogy a fogyasztók legfontosabb aggájait kezeljük, orvosoljuk, ez pedig nem más, mint az, hogy etikai és fenntartható formában hozták, hozzák létre azokat a termékeket, amelyeket megvásároltunk. Az emberi jogi visszaéléseket ezen a területen mindenképpen el kell kerülni. Köszönöm. But I end there because you, you okay. me. That's Thanks right. a lot. Thank you. Perfect. Köszönöm, tökéletes. Liberálisok következnek. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák. Először is nagyon köszönöm a jelentést. Azt hiszem, hogy nagyon sikerült ez a tervezet, és lehetőséget ad arra is, hogy átfogó áttekintést nyerjünk. Nagyon köszönöm, Emma. A blokklánc technológia ösztönzője vagy előnye az, hogy megváltoztathatatlanok az adatok, tehát egy ellátási láncot így le tud képezni, és ez viszonylag biztonságosan és hatékonyan Ugyanakkor itt a költségek az adattárolás és a dokumentáció területén az import és export vonatkozásában jelentősen csökkenhetnek, hogyha ezt a technológiát alkalmazzuk. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a KKV-k számára különösen ez előnyt jelent. Ez egy költség csökkentéssel járhat, és ez nyilván előny. A más terület, amit már felvetettek, hogy sokkal egyszerűbb lesz az ügyintézés a KKV-k szemére sokkal kisebb költsége jár az adatcsere tekintetében, majd mindez, úgyhogy a középvállalkozások számára a blockchain ez abszolút nyerességgel jár, hogyha ott is alkalmazzák ezt. Ugyanakkor biztonságosabb jogi keretre van szükség. Jó, hogy a bizottság itt aktívan fellép, célzottan a kereskedelem területén. Ugyanis nem segít semmit, hogyha absztrakt vitákat folytatunk, hanem nagyon konkrétan kell a kereskedelem területén alkalmazni ezt a technológiát a lehető leggyorsabban és hatékonyabban a gyakorlatba kell ezt átültetni. Még van néhány apró észrevételünk a jelentéssel kapcsolatosan, módosítókat fogok megfogalmazni ezzel kapcsolatosan. Az open source területet akarjuk tovább erősíteni, az interoperabilitást és az adatbiztonságot, ezek szintén fontos szempontok és kihívást jelentenek számunkra, és persze az adatvédelem irányelvvel kapcsolatos szempontok is. Hát még egyszer köszönöm, és persze jön majd még tőlünk néhány módosító elnök. Köszönöm, és a zöldek következnek most. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevőnek, és ez nem egy udvarias fordulat, hanem őszintén gondolom, ez egy bátor kiinduló pont egy jó vitához. Azt hiszem, hogy sok fontos téma és alkalmazási terület már alkalmazásra került ehelyütt. Nagyon fontos számomra, hogy a kereskedelem könnyítés, különösen a kevésbé fejlett országok vonatkozásában nagyon jelentős. A korrupció és az illegális tevékenységek esetében sokkal könnyebb ezeket kezelni, mint a korábbi technológiákkal. Ez a technológia azonban a kereskedelmi utak bonyolításához is hozzájárulhat, a digitalizációra gondolok, amely egyes helyeken szerencsétlen fordulatot vett. Itt a technológiát helyesen kell alkalmazni, ez helyesen szerepel a jelentésben. Ez az egyik dolog. A második dolog, ami fontos számomra, az az adatvédelem, illetve a magánszféra védelme ezek semmiképpen sem szenvedhetik meg a blockchain ö, technológia hatását. A jelentéstevő ezt már megemlítette. Ezen a területen fogok benyújtani módosítókat, és már várom a jó együttműködést. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Tiziana Begén következik az IFDD részéről. Köszönöm, elnök úr. A blockchain alkalmazása a nemzetközi kereskedelemben innovatív elképzelés, és jó lenne, hogyha ennek úttörője lenne Európa. A blockchain információ és technológia, amelyet szinte lehetetlen hamisítani, és előnyei vannak ennek a biztonságot illetően, az információ központi kezeléséhez képest, gondoljunk itt például egy nemzetközi rendszer létrehozására az adatcsere céljából. Nagyon sokat foglalkoztam a vámpolitikával, és szerintem a blockchain használat feladata a kereskedelemben növeletni a vámeljárások átláthatóságát a vámhatóságok közötti adatcserét, az expeditőrök közötti adatcserét, ugyanakkor az áruk felülvizsgálatát is és a hamisítás elleni küzdelmet is erősíthetné. Ezen kívül egy adott áru áthaladását a különböző folyosókon, ez nagyobb átláthatóságot eredményezne az áru származási helyével kapcsolatosan, és még hatékonyabban leküzdeni az illegális importot, ami pedig az exportot illeti a blockchain, segíthetné az exportőröket, egyszerűsítve a dokumentációt, és így módon ez már szinte elavultá válna, és lehetővé tenni az alacsonyabb szintű exportot, teljes mértékben kiaknázva azokat a keres kereskedelmi hat, lehetőségeket, amiket gyakran a cégek nem is ismernek. Gratulálok a jelentéstevőnek a remek jelentésért, amit benyújtott a szakbizottsághoz, és én ezt nagyon is támogatom, módosítókkal fogok részt venni a szöveg javításában, és az ötcsillagos mozgalom bizonyosan hozzá fog járulni ez a nagyon fontos témához. Jó lenne, ha az Európai Bizottság elkezdeni elemezni, hogy hol lehet a legjobban alkalmazni a blockchain-t, és a lehető leghamarabb egy stratégiai dokumentummal állna elő. A blockchain által kínált előnyök számosak, ne vesztegessük az időt, tény az, hogy a normatívák nem tudnak lépést tartani a technológiai haladással, de jó lenne, ha ez most másként lenne. Köszönöm, elnök. Uh, Anne-Marie Minőr. Anne-Marie Minőr. A Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm McClarken asszonynak és a többi árnyékelődnek a munkájukért. A blockchain nagyon érdekes téma, nagyon érdekes lehetőségeket rejt, ám vannak olyan aspektusai, amelyekkel szemben kritikusak, nagyon kritikusak kell legyünk néhány számadattal is alátámasztanám ezt. A lampolgároknak joga van arra, hogy elfelejtsék őket. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni a blockchain-nel? Hiszen ami bekerül a blockchainbe, az örökre ott marad. Ezen túl a blockchain a névtelenség és a pseudo névtelenség témájában figyelmet érdemel, lehet kodifikálni ugyan a személyiséget, és az, hogy valakinek a nevét számokkal lehet összekapcsolni, a blockchainben szintén veszélyeket fenyeget. Alapvető problémát jelent a blockchainben, nem lehet megoldani csak úgy. Ugyanakkor a szabályozásban is hiány van. A blockchain szabályozása rendkívül bonyolult lehet, a, technológia bonyolult volt amiatt, és rendkívül komoly szakértelmet kíván. Ez a probléma is nehezen megoldható, hiszen az ellenőrzés alól való kicsúszás sajátsága a blockchainnek. Az, hogyha közigazgatásban alkalmazzák, egy, a, a társadalom egyfajta szabályozását teszi lehetővé. A bankok válsága is mutatta, hogy túlzottan bíztunk a bankok belső szabályozásában, amely aztán nem működött. A, ez a technológia nehezen követhető a szabályozással. Ki szabályoz, ki határozza meg az ellenőrzési pontokat a hatóságok részéről, és milyen garanciák fogalmazhatóak meg. Ezek is nyitott kérdések. Végül pedig van egy környezetvédelmi aspektusa a blockchainnek, hiszen a hatalmas kompjúter kapacitásra van szükség ennek működését, és ez pedig energiát fogyaszt különösen a fogyasztók részéről. A bitcoin jelenség is mutatja, hogy vannak más alkalmazásai is a blockchainnek, ezt kiszabályozza. Mit teszünk konkrétan ezen kérdések rendezésére a kezdeményezésben? Ez meg kell építeni már most a rendszerbe, ki építi majd be ezeket? Köszönöm szépen, és most pedig Luca de Carli következik a DJ Trade részéről. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A bizottság is izgatottan várja azt, hogy ezzel a technológiával foglalkozunk, ahogyan a képviselők is rámutattak erre. Nagyon sok lehetőséget biztosít ez a technológia, de nem varázsszer. Úgyhogy um, várjuk a közös munkát, nagyon sok horizontális kérdés merül fel, a GDPR az egyik. A blokklánc alkalmazása a kereskedelem, illetve az ellátási lánc területén átláthatóságot hoz, de nagyon fontos, hogy megbízhatóak legyenek azok az információk, amelyeket bevezetünk a blokkláncba. Tehát például, amikor a munkaügyi körülményekről ö, szóló aggályokat nézzük, akkor meg kell nézni, hogy ezek hogyan kerülnek be, ezek az információk a blokkláncba. Szeretném elmondani, hogy mit kollégámnak átadni a szót, hogy elmondja, mit teszünk ezen a területen. Köszönöm szépen, én is teljes mértékben egyetértek kollégám megjegyzéseivel. Nagyon is üdvözöljük ezt a jelentést, amely a márciusi cselekvési tervnek a nyomonkövetése tulajdonképpen. Vizsgáljuk a blokklánc technológiát, illetve stratégiát. Egy, obze- egy megfigyelő fórumot hoztunk létre eh, ebben az esztendőben. Itt a magán, illetve az állami felekkel együttműködünk, több mint 1500 partnerrel a platform keretein belül. A munkát két csoportra osztottuk. Az első csoportban megvizsgáljuk a pénzügyi szolgáltatásokat, illetve az ellátási láncot. Egyre többen uh, használják ezt a technológiát, tehát ez a csoport a felhasználókra összpontosít, a másik uh, csoport pedig a szabályozási kereteket vizsgálja. A két munkafolyamat célja az, hogy átlássuk, uh, mi is a jelenlegi helyzet, megértsük, hogy hogyan fejlődik, alakul ez a technológia, illetve kicseréljük a legjobb gyakorlatot a különböző érintett felek között. Ami pedig a szabályozást illeti, jogbiztonságot szeretnénk kialakítani, elemezzük a jelenlegi kereteket, és megnézzük, hogy hol van szükség módosításra. Az egyik fontos kérdés a GDPR, természetesen ezt nagyító alá vettük, ezt a területet, és vizsgáljuk a különböző felvetéseket, aggályokat egy külön munkacsoport keretében. Jelentést fogunk készíteni a blokklánc GDPR-nak való megfelelőséről a következő hetekben. A másik terület, amelyre szintén utaltak a képviselők, ez az interoperabilitás. Itt a nemzetközi standardokkal foglalkozó szervezetekkel együttműködünk, van egy külön csoport, amely nemzetközi szinten kitekint erre a témára. Emma. Köszönöm szépen az árnyékeladók hozzászólásait. Vannak kihívások, tény, a lehetőségek mellett is. Nagyon bonyolult átvetett technológia ez. Kötelességünk, hogy megértsük, átlássuk, használatát ö, ö, könnyebbé tegyük, a vám és kereskedelmi alkalmazásait lehetővé tegyük, az exportokat növelve. Ez jobban érteni kell persze látni azt, hogyan lehet a fogyasztók és a váltok szempontjából használható tenni, szakpolitikaként beépíteni a kereskedelem, a világkereskedelembe, és az Európai Unió ebben vezető szerepet kell játszon. A technológia fejlesztésében is, meg az alkalmazásában is. Nagyon hálás vagyok a hozzászólásokért, lejegyeztem őket. Még azt tenném hozzá, hogy október 14-én lesz a módosító benyújtások határideje, és várom ezeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Október 11, délután egykor, nem 12, délután egy lesz a határidő. Jó, köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunkat elhalasztottuk a következő ülésre, ugye 9-es napi rendi pontnál tartunk, mely nem más, a felkészülés a Brexit, a WTO Rovolt asszony a Brexitre való felkészülés témájában, a jelentéstevő neki adom meg a szót. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Már beszéltünk ezen jelentésről, a vám kontingensek újraosztásáról az EU-VTO listájáról az Egyesült Királyság kilépését követően, illetve a 32 per 2000 per EU tanácsi rendelet módosításáról. Itt e, már elmondottam, egy nagyon technikai jellegű jelentésről van szó, és tulajdonképpen továbbra is kár szerintem ez, hogyha e, visszaemlékszünk a 2017 márciusi jelentés, hogy ez kellene, hogy aktuális legyen. Itt a VEM kontingensek újraosztása az EU 27-ek között, illetve, a, illetve Nagy-Britannia között, itt a módszer alapelve az volt, hogy megtartsuk a jelenlegi import szintet, ugyanakkor egy egységes, objektív és átlátható megközelítést módosítsunk, ö, alkalmazunk valamennyi vám kontingensre szerintem a bizottság javaslatával, amelyet Nagy-Britannia is üdvözölt, ez adott. És a néppárt részéről nem akarunk módosítani ezen a módszeren, és a kollégákat arra ösztönözném, hogy hasonlóképpen járjanak el. Ez tehát gyakorlatilag egy technikai algoritmus, és minden egyes terméket ezen algoritmus szerint számolnak ki. Itt azt hiszem, hogy nincsenek politikai jellegű témák. Ez inkább igen matematikai jellegű téma, de ezért nem vagyunk felelősek. Nos, a módosítóimat illetően a számítási módszer, tehát a módszertan szerintem nem a preambulum bekezdésekben kell, hogy kifejtésre kerüljön, nem oda tartozik, ez a jelentés szívét, magját képezi, éppen ezért a cikkek között kell ennek szerepelnie. Másodszorban Körülbelül 7 évvel ezelőtt a delegált jogi aktusokra vonatkozó szabályozást reformálták. Egy hatalmas munka volt ez az Omnibus irányelv keretein belül, és a többi. És eh, ez nem látható a jelentésben. Egy sor módosított nyújtottam be, amelyek eh, ezt a kérdést jogi szempontból aktualizálják, mert nem értettem meg azt, hogy miért is van az, hogy 2018-ban arra nyúlunk vissza, amely még az Omnibus rendelet előtt a 2010 Lisszabon idején történt. Tehát nagyon kevés politikai jellegű módosítóm van, ezek jogi, avagy technikai természetűek nagy részt, tehát ezen nyugtalan időkben azt hiszem, hogy ez egy megbízható jogalkotási minőséget eredményez. Köszönöm, Götléve. Most az elnyékjelentéstevők következnek. Az... Nincs itt a... Alessia, akkor ki váltaná ki? Senki. Akkor a konzert részéről, konzert frakció részéről Emma McClarkin. Köszönöm az EU és Nagy-Britannia közötti egyeztetés fontos, hogy a WTO partnerek számára is bizonyítsuk, hogy a kereskedelem nem szakad meg, nem okoz zavarokat e folyamat. Abban a mostani kereskedelmi rendszer további fenntartása, amennyiben lehetséges lenne jó. Július elején mert a brit kormány bemutatta a vétót tagoknak a tervezetét, piaci hozzáféréseket, kötelezettségvállalásokat is vállalva, miután kilép az EU-ból. Ez a Nagy-Britannia mostani kötelezettségének úgymond fenntartása egy technikai lépés, ahol a WTO adja a megfelelő jogi mechanizmusokat és eljárást. A konzervatív frakció üdvözli a, azt a foglalkozói munkát, amely a bizottsági javaslatokban öltesett, ahol a módszertan is szerepel. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy nagyon fontos, hogy a bizottságnak megfelelő rugalmassága is legyen ahhoz, hogy eljárni tudjon a TRQ kiegészítésében és a megfelelő EU rendelkezések, végletes rendelkezések végletesében. Ezt a mechanizmust a megállapodás hiányában is kell, hogy alkalmazhatóvá tegyük, hogyha nem születik megállapodás a két fél között. Arra bátorítom a bizottságot, tegye meg mindent a gat, meg 28-os GAT cikk, tárgyalási cikk alapján, amire csak lehetősége van. Köszönöm az Alder részéről. Nincs itt, ahol előadó Klaus Buchner a zöldek részéről jön. Thank you very much. As has already been mentioned, this is a highly már elmondtuk, egy nagyon is technikai jellegű anyagról van szó, a jelentéstevő pedig követi a bizottság elképzeléseit. Zöldek, zöldként nincs más elképzelésünk nekünk sem ebben a témában. A Brexitet követően követjük mi is a javaslatot, hiszen ez a váltást gördülékenyé teszi. A VTO országoknak beleszólási joguk van ebbe a folyamatba, és nem, nem fogják elfogadni ezt a javaslatot. Már az első erre vonatkozó nyilatkozatokat megkaptuk. Zöld frakcióként természetesen egyetértünk azzal, hogy ezeket a kívánalmakat jelenleg, a jelenlegi fázisban ne vegyük figyelembe. Amennyiben a VTO partnerek nem elégedettek, akkor ezt az elégedetlenségüket a VTO vitarendezési rendszeréhez kell, hogy vigyék. A módosítók nagy része kapcsolódik a delegált aktusokhoz, illetve végrehajtási aktusokhoz, a TRQ változásait illetően. A jelentéstevő úgy gondolja, hogy a DS, illetve az AIS ellentétben az 1992-es ellentétben áll az 1992-es WTO jogszabályjal, illetve rendelettel, úgyhogy itt egy jogvita előtt állunk. Meg kell hallgatnunk a bizottság válaszát, csak úgy tudjuk megítélni, hogy a konfliktus mögött van-e politikai dimenzió. Amennyiben nincs, akkor nem kell, hogy foglalkozunk ezzel az anyaggal. Köszönöm. Helmut Scholz Gur. Köszönöm Helmut Scholz Gur nevében. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, noha ez látszólag technikai jellegű jelentés, nagyon messzemutató következményei vannak. Ennyiben különösen a delegált jogi aktusokkal kapcsolatos megközelítést osztjuk. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek mindig foglalkoznia kell a harmadik országokhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatok továbbfejlesztésével. És itt a politikai dimenziója jelenik meg ennek a technikai eljárásnak. Jelenleg nehéz felbecsülni, hogy milyen konkrét kihatása lesz a Brexitnek a harmadik országokra, hogyha mindez nem kölcsönösen, előnyösen mód, előnyös módon változó folyamat keretében megy majd végbe, és nyitottak még ezek az eljárások, ezért nehéz álláspontot elfoglalnunk. Ez tehát egy előkészítő ö, jogalkotási ö, anyagban ott kell, hogy szerepeljen, és ezt hiszem, hogy ez fontos megemlíteni, amikor az ide vonatkozó 32-es határozatváltoztatásáról van szó. Köszönöm. McCarthy urat kérem az agri véleményét, hogy mondja el. Köszönöm szépen! Nagy köszönet a jelentéstevőnek, hogy meghívott a mai ülésre a szakbizottságom nézeteit ismertetendő. Az Agri Bizottságnak nem volt alkalma teljes körű eszmecserét tartani ebben a témában. Strasbourgban jövő héten tervezzük azt, úgyhogy én konkrétan a véleményük szerzőjeként szólalok itt fel. Fontos témadoszi ez számunkra, hiszen a mezőgazdasági ágazatot érinti leginkább ez a lépés, hiszen a tarifák és a kvóták többsége mezőgazdasági cikkekre vonatkozik. Ezeket a partnerek úgy tárgyalták meg, hogy nagyon kényes és résztes elemzéseket készítettek az EU felvevő piacok képessége tekintetében e, e kvóták és a módszertan meg, be kell lássa azt, hogy mennyire kényesek egyes területek a külső versenyre vonatkozóan érzékenyek, és itt emberek megélhetéséről van szó, közösségek megélhetéséről. Belátom, hogy a módszertan, amelyet az Európai Bizottság javasol, a brit partnerekkel került megállapodásra, és ez a megfelelő koncesziók elfogadását is jelenti minden partner részéről. Ezért egyetértek a jelentőstével azzal, hogy ez a módszertan bele kell kerüljön a rendeletekbe, és nem csak a preambulumban kell szerepeljen. Ugyanakkor ez nem garantálja feltétlenül az, hogy jövőben a TRQ-k megfelelő elosztása méltányos tesz, hiszen a bizottság ezen számok módosítását a maga hatáskörben tartja. A Brexit, mint jól tudjuk, meglehetős bizonytalanságot hoz, és Nagy-Britannia kilépése azt is magába hozhatja, hogy a koncesszió lista, a melléketekben való listát módosítására lesz szükség szerintem azonban az Európai Bizottság nem szabad teljes körű hatáskört tartson a TRQ-k újrakiasztása tekintetében, és az Európai Parlament hozzájárulására szükség lenne. Az Európai Bizottság csak delegált jogi aktusokra, csak ott kaphat hatáskört, ahol ez jogos, minden más egyébben a bizottság, az Európai Parlament egy jogalkotási javaslatot kell beterjeszteni a szerződések értelmezésében, minden más megoldás hiányában, annak érdekében, hogy Írországban elkerüljük a kemény határ kialakulását, a brit és EU tárgyalófelek meg egyáltalán abban hogy Írország északi része továbbra is az EU belső piaca és Vámunió része marad, ahhoz kiigazodik. Politikai döntésekre van szükség annak érdekében, hogy a trq új kiosztása a melléklet szerint megvalósuljon. Ez politikai döntést igényel, és nem szabad megkerülni a parlamenti felügyeletet ebben. Azokban a lehet helyzetben, ahol a TRQ kihatása olyan kicsi, hogy a módszertan alkalmazása hasonló TRQ kiúkat eredményez, mint amit a VTO partnerek követelhetnek, külön figyelmet igényel. Itt is politikai döntésre lesz szükség ebben a konkrét kérdésben, és nem lehet megkerülni a parlament hatáskörét és felügyet. Két példával éltem, csak politikai felhatalmazás, demokratikus ellenőrzés, parlamenti hozzájárulás kell ahhoz, hogy bármely most létező TRQ-t újra tárgyaljanak. Hiszek abban, hogy bármely újraosztáshoz ugyanez a politikai döntés kell. Arra kérem, tehát képviselőtársamat gondolják végig a bizottság kérésének milyen kihatásai vannak a későbbi módosítás hatáskörét illetően, és lássák be, mi lesz a tényleges kihatása egy rossz döntésnek. E területeken a gazdák és a közösségek számára Európában és azon közösségben, amelyek ettől az ágazattól függenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mihály Nia kapja meg a szót a bizottság részéről, a DJ Agritól. Thank you, Chairman. And, uh, I would like to... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a kiváló jelentését. Szerintem ez remek alapot ad arra, hogy gyorsan tető alá hozzuk a megállapodást a különböző intézmények között. Engedély, engedélyével erre majd kitérnék az ütemtervre a hozzászólásom után. Egyetértek azzal, hogy nagyon is technikai a javaslat, és politikai szempontból érzékeny. Jól mutatja az is, hogy Juncker úr értékelő beszédében utalt erre az anyagra, illetve sürgette a megállapodást ebben a témában. A jelentést olvasva azt hiszem mindannyian osztjuk az alapelveket, illetve a célkitűzések is közösek, tehát számomra a jelentéstevő által javasolt módosat, módosítások ebbe az irányba mutatnak, úgyhogy azt gondolom, hogy konstruktívan tudunk együttműködni és megoldást találunk majd a különböző vitás területeken. Nagyon röviden hadd mondjam el, hogy véleményem szerint melyek a legfontosabb kérdések. Az első, a metodológia. Amikor a jelentést készítettük, akkor föltettük a kérdést, a metodológia a rendelet cikkében legyen benne, és aztán a bizottság ezt megfelelően alkalmazza, így alakuljanak ki a számok, vagy pedig a számokat beletegyük már magába a rendeletbe. A maximális jogbiztonság érdekében a második opciót választottuk, úgyhogy benne lesznek a függelékben a számok, és ezért csak a preambulon bekezdésekben, illetve a hivatkozásokban utalunk a metodológiára. hogyha, hogyha ezeket a, az, a rendelet egyik cikkébe szeretnék áttenni, tehát a metodológiát, akkor ezt megvizsgáljuk, és szerintem kompromisszumot tudunk majd kialakítani. Nagyon fontos azonban, hogy a metodológiát kapcsoljuk a függelékhez, hiszen a függeléket senki nem akarja törölni, és a függelékben szerepelnek a számok. Úgyhogy nagyon fontos, hogy azok, akiknek majd dolgozniuk kell ezzel a rendelettel, pontosan tudják, hogy milyen jogokkal rendelkeznek. Ami a 32 per 2000-es rendeletnek való megfelelést illeti, valóban a Lisszaboni szerződés életbelépésén 10 évvel követően meg kell vizsgálni, hogy az ez előtti szabályokkal, illetve rendeletekkel mi a helyzet. Az, a harmonizálás, az igazítás nem automatikus, hanem nagyon is politikai jellegű gyakorlat, hiszen a tanács és a parlament nem mindig van ugyanazon az állásponton a részleteket illetően. Azt a kockázatot látom, hogyha a 32-es rendeletnek teljes mértékben meg akarunk felelni, hogy kisiklik ez a folyamat, lelassítjuk, és erre nincs lehetőségünk. Úgyhogy azt kérném, hogy valamilyen reális kompromisszumot próbáljunk meg tető alá hozni, talán korlátozni tudjuk a rendelethez való igazítást, meg tudjuk nézni, hogy mi az, ami tényleg nagyon fontos a jelenlegi javaslat szempontjából, tehát hogy technikailag is hatékonyan tudjunk eljárni, és ezt a javaslatot ne használjuk fel arra, hogy egy másik alaptörvény, alaprendelet megváltoztatásával foglalkozunk, amely nincs igazából napi renden. Aztán a fügelék módosítására irányuló kérelem is született. Igen, értékelem azt, hogy a bizottságtól pontosabb felhatalmazást várnak, illetve pontosabb hatáskör meghatalmazást. Remélem, hogy sikerül majd megegyeznünk. Egy kérdést tennék föl. Mindenki egyetért azzal, hogyha az a célunk, hogy a WTO partnereke Genfben a 28-as cikk értelmében megállapodást tudjunk kötni. A tanács ezt ratifikálja a parlament jóváhagyásával, tehát szerintem ezután a bizottság, hogyha megváltoz megváltoztatja a függeléket, akkor, akkor itt tulajdonképpen közös nevezőn vannak az intézmények. A másik B pontban azt mondtuk, hogy a többi egyéb információt is figyelembe vesszük. Nos, hadd magyarázzam el ismét, hogy miről van szó. Nem szeretnénk azt, hogyha a közös metodológiától eltérnénk, amelyet ugye közösen alakítottunk ki. Tehát szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy nem ez a célunk. Nagyon jó lenne, hogyha ezt megfelelően bele tudnánk tenni a jogi szövegbe. A tárgyalások során Genfben lehet, hogy olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy a harmadik érintett országok jó, célkitű, jó objektív információt szolgáltatnak, amelyeket figyelembe kellene vennünk, és mégis politikai okokból nem tudunk megállapodásra jutni ezen harmadik országokkal. Szerintünk ezt az objektív, tényszerű információt figyelembe kell venni, és érvényesíteni kell a függelékben szereplő számokra vonatkozóan, így elkerülvén a jogvitákat. Szerintem ez közös érdekünk, és pontosan ezért ragaszkodtunk a hármas cikkhez a javaslatban, tehát, ahogyan elmondtam, szívesen együttműködünk, és várjuk a közös munkát, de az elvekhez ragaszkodnánk, nagyon fontos, hogy rugalmasságot biztosítsunk, figyelembe vehessük a megfelelő információkat, és korlátozzuk a jogviták esélyét. És még egy utolsó szó az ütemtervet, illetően mindannyian tudjuk, hogy szorít bennünket az idő. Azt kérem, hogy a tanácsal együtt próbáljuk meg kialakítani annak a lehetőségét, hogy ezt a rendeletet az év végéig lezárhassuk. Tudom, hogy a következő év elején még van egy kis mozgásterünk, azonban a bizottságnak szüksége van erre az anyagra ahhoz, hogy kialakítsa a megfelelő végrehajtási aktusokat, és az egészet átültessük a gyakorlatba. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az év végéig tettő alá hozzuk ezt a kérdést. Köszönöm. Szó. Léve jelentéstevő következik. Igaz, hogy ez részben technikai jellegű, ugyanakkor a delegált jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok esetében, ahogyan ez szokásos, ez rendkívül politikai jellegű téma, ezt tudjuk, és azt hiszem, hogy figyelnünk kell. Ugye itt nem szabad, hogy bizonytalanság uralkodjék, tehát pontosan még most nem tudjuk jelenleg, hogy milyen formában, milyen módusok mentén valósul majd meg az Egyesült Királyság kilépése, még nagyon sok minden hozzájöhet ehhez, még a határidő sincs rögzítve, egyebekben persze kész vagyok arra, hogy az Európai Bizottsággal természetesen jól együtt működjek, Ugye 30 éves tapasztalatom van az Európai Bizottsággal való együttműködésben, hogyha önök ugye önök nagyon gyakran biankócsekket akarnak kapni, és úgy akarnak cselekedni, ahogyan ezt óhatják. Ugyanakkor Lisszabont követően a parlament megerősített egyed, együttdöntési jogokat kapott a kereskedelem szinte minden területén, tehát itt is. Köszönöm az együttműködést valamennyi kollégával, és azt várom, hogy a lehetőleg hamarabb jó eredménnyel zárul majd ez a dosszié. Köszönöm. Én is csak ki tudom emelni, hogy 2019-ben természetesen más helyzetben leszünk. Itt van egy bizonyos ö, időt, nyomás, de mégsem vagyunk arra hajlandóak, hogy a demokratikus jogainkat leadjuk. Világos tehát, hogy úgy fogunk majd eljárni, ahogyan ez, erre lehetőségünk van az döntésben. A módosítók benyújtásának határideje október 5-e, két óra. 12 óra. Köszönöm szépen. És akkor közös vita következik a 10-es napi rendi pont, 11-es napi rendi pont, illetve 12-es napi rendi pont közös vitája, ez pedig az EU-Japán gazdasági partnerségi megállapodás. Először a delegáció beszámolóját fogjuk meghallgatni. Szeptember 18-20-án Tokióba látogatott egy adhok delegáció tényfeltáró misszió volt. A kereskedelmi állapodás különböző elemeit vizsgálták, illetve az ILO egyezmény kérdése, valamint ennek ratifikációja volt a téma. Ezen kívül az adatforgalom, a fogyasztói szabványok. Úgyhogy azt gondolom, gyümölcsöző eszmecserét folytatunk a különböző partnerekkel Japánban, például a gazdasági és kereskedelmi és ipari miniszterrel, a külügyi miniszterrel, munkaügyi miniszterrel, illetve a közlekedési és turizmussal foglalkozó miniszterrel, a halászati kérdésekkel foglalkozó miniszterrel, illetve a miniszterelnökkel is, nem utolsó sorban. Illetve a japán parlament képviselőivel is tárgyaltunk, és különböző érintett felekkel, az ipar képviselőivel, szakszervezetekkel, és a civil társadalommal is, a civil társadalom képviselőivel. Úgyhogy azt hiszem, hogy a megállapodásról teljes képet kaptunk, megvizsgáltuk, hogy Japán hogyan gondolkozik erről a megállapodásról összességében, és mi is hozzájárulhatunk a ratifikációs folyamathoz, illetve a végrehajtási folyamathoz, segíthetjük a japán partnereinket, úgyhogy azt hiszem, összességében azt mondhatom, hogy valóban nincsenek nagy akadályok az egyezmény útjában, de át is adom a szót a jelentéstevőnek, eh, Pedro Silva Pereirának, aki a jelentéstevő és a delegációban is részt vett. Tehát az előttünk álló két egyezményről ő a jelentéstevő tessék. Thank you, Chair. Your colleagues. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Egyet értek azzal, hogy az INTA delegáció nagyon aktuális és hasznos volt Japánban. Három rövid gondotot szeretnék kifejteni. Az első, hogy azon túl, hogy parlamenti képviselőkkel és üzleti szervezetekkel, szakszeretekkel és fogyasztóvédelmi szervezetek, ngo is találkoztunk, volt alkalmunk magas szintű politikai találkozókat is tartani miniszterekkel is, ami mutatja, hogy Japán elkötelezett a gazdasági partner viszony mellett, a magas szintű miniszterek mutatták ezt, és mondták is. Sikerült átadnunk az üzenetet is, a fenntartható fejlődés fontosságára vonatkozó üzenetünket, a fenntartható ö, ö, célok és a megfelelő lépések a még két nyitváló álló egyezmény ratifikálása felé a japán üzenetet is vettük. Szeretnék, hogyha a megállapodás hamar életbe lépne, jelezték a japán részről is, és nincs komoly ellenzéke a civil társadalomban ennek a megállapodásnak Japánban. Harmadsorban Abe miniszterelnök külön tanácsadója elmondta a delegációnak, hogy a japán kormány egy, miniszt- egy tárcaközi keretet teremt annak érdekében, hogy a fenntartató fejlesztési célok megvalósítását nyomon kis kövese, beleértve a még két nyitváló álló egyezmény ratifikálását is. Kértünk konkrét lépéseket a ratifikáció irányába, ez mindenképpen előremutató, és pozitív feleményként értékeljük. Az állásfoglalási tervezet és tervezet tekintetében az önöknek benyújtott menetrend szerint alakulnak ezek az EU-Japán gazdasági partneri megállapodás irányában. Szerintem a parlament kell, hogy támogassa a ratifikációt, és ezt helyén valónak tartom. Három alapvető oknál fogva. Egyrészt azért, mert ez a megállapodás stratégiai fontosságú. Fontos szövetségesünk és komoly szereplő Japán, mutatja a megállapodás azt, hogy ellene vagyunk Trump protekcionista politikájának, és kiállunk a szabályalapú globális kereskedelmi gyakorlat mellett, az EU értékeit valósítja meg az EU az ázsiai csendes ötszeni térségben. Másodszorban a megállapodás gazdasági szempontból is rendkívül fontos. Hatalmas potenciája van a gazdasági növekedés munkahelyteremtés tekintetében az EU-ban, a legnagyobb kétoldalú kereskedelmi megállapodás, amit az EU valaha kötött. A világ GDP-nek egy harmadát fedi le, és 40%-át a világkereskedelemnek. Ezáltal az EU vezető szerepet vállalhat, és kereskedelmi ö, folyamatokban vehet részt, növelve azokat az ázsiai csendes térségben, és meglehetősen kiegyensúlyozott érdekeinket védi Japán piacon, biztosítja az érzékeny ágazataink védelmét, a legkényesebb ilyen ágazatok a tárgyalások során a mezőgazdaság volt, az autóipar, a vasúti ágazat. Most ezek is már elfogadják a rájuk vonatkozó cikkeket. Harmadsorban a megállapodás, a kereskedelmi megállapodás új generációját képezi, figyelembe veszi a fenntartható fejlesztési célokat és aggályokat. Ebből a szempontból összevetem ezt a megállapodást azzal, amelyet Kanadával nemrég kötöttünk, és joggal mutatjuk, hogy ez CETA pluszként értékelhető a Japánnal kötött megállapodás világosan utal a fenntartó fejlesztési célokra, és első alkalommal utal a Párizsi megállapodásra is, persze más több oldalú közepére megállapodásokra is új rendelkezést tartalmazó biológiai sokféleségről, a vállalati irányítás és felelősség, társadalmi felelősség témáról is, a G20-ak és más elveknek megfelelően tartalmaz szövegrészt, és van egy kereskedelmi és fenntartató fejlesztési rész, amely a civil társadalommal való együttműködésről szól, támogatja a harmonizációt az EU-ban és a nemzetközi sztenderdek tekintetében több olyan ágazatban, amelyek fontosak a környezet védelme szempontjából. Ezen túl pedig a megállapodás a fenntartható mezőgazdaság érdekében is új mechanizmusok, vidékfejlesztés, élelmiszerbiztonság és illegális favágás és illegális halászat elleni rendelkezésekkel is kibővült. Különösen fontos az a tény, hogy 205 földrajzi származási megjelölést véd a megalapodás. A Kanadával kapcsolatban csak 143 ilyen volt, és a megalapodás közös megállapodást tartom az japánon arról, hogy pontosan mit is definiál ez. Mint tudják, a megállapodásnak van nincs a befektetésvédelemre, ez egy másik pályán halad, az ISDS vagy a egyéb rendszerek ügyében nem rendelkezik. Van egy review clause viszont az adatáramlások témájában, és végül nagyon fontos az, hogy van egy review clause a fenntartható fejlesztési fejezet betarthatóságáról, ahogy a kanadai megállapodásban is volt, mérében lehetőségünk arra, hogy javítsuk a, a felhasználási fejezet, fenntartási fejezet betarthatóságát. Éljünk ezzel a lehetőséggel, szerintem mielőbb. Végül, elnök úr, utalás az ILO egyezményre. Elmondható, hogy a megállapodás világos vállalásokat tartalmaz a ratifikáció irányában, és ahogy elmondtam korábban, üdvözöljük azt a tényt, hogy végül Japán előrelépett. E keret elfogadásával. Ezzel érvelnék tehát a megalapodás mellett, várom a hozzászólásokat. Árnyékladókkal vagy egyeztetést. Perfect. Thanks a lot, Pedro. Nagyon szépen köszönöm, Pedro, és akkor az árnyék jelentéstevő következnek. ebben. Äh, Daniel Kaspari, nem vagyok tevő, mégis lenne néhány észrevételem. Azt hiszem, hogy jó, hogyha egyet értünk abban, hogy a japán megállapodást a bizottság nagyon jól tárgyalta. Azt hiszem, hogy még jobb ez, mint a CETA megállapodás. Egyetértek azzal, hogy ez egyfajta CETA plusz megállapodás, mint olyan a jelentéstevő is elmondotta. Ugyanakkor van nehézségem azzal a ponttal, hogy Japánnal hogyan is bánunk. Néha az a benyomásom, hogy egyes kollégák nincsenek tudatában annak, hogy Japán régebben demokratikus ország, mint az EU sok tagállama, és nehezemre esik, hogy egyesek mindig a személyes témáikat tolják előtérbe, illetve az Európai Parlament arculata mögé rejtőznek, és úgy tűn, tesznek, mint hogyha Japánt egyfajta szabad demokrata országa kellene ö, nevelni. Ugye egy példa erre a delegációs utazáson a fenntartható fejlesztés fejezete, és ez olyan volt számomra, mint hogyha Európa tanítaná Japánt e tekintetben. Aztán ott van az író megállapodás, ezt fontos, hogy Japán ezt aláírja, ugyanakkor itt Japán egy önálló demokrácia, és vannak ott működő munkavállalói szervezetek, jogállamiság, a munkavállalók védelmére vonatkozó jogszabályok, mi pedig úgy kezeljük Japánt a e tekintetben, mintha egyfajta banánköztársaság lenne, és figyelünk arra, hogy ezeket a dolgokat betartsa. Hát azért néha szégyenkezem, hogy egyesek hogyan is léptek fel közülünk Japánnal szemben, és hogyan érveltek. És ezt az íróval szemben sem tartom észszerűnek, hiszen az írónak megvannak a saját módszerei, hogyha arra szeretne ösztönözni egy adott országot, hogy csatlakozzon az egyezményeihez. Volt sok kolléga, akik mindig azt mondották, amikor a TTIP ről vagy a Kanadáról volt szó a beruházók védelméről, hogy hát ezek fejlett demokráciák és fejlett jogállamisága rendelkező országok, tehát nincs szükség a beruházás védelmi fejezetre, illetve a választott bíróságokra. Nos, hogyha a fenntartható fejlesztési fejezetről vagy az íróról van szó, akkor azt hiszem, hogy Japánra is érvényes kell, hogy legyen ez. Ez egy fejlett demokrácia, és ne diszkreditáljuk a japán oldalt állandóan ezekkel a követeléseinkkel. Elnök, köszönöm az ECR részéről, Emma. I'm speaking on behalf of our East. Tisztelt kollégák, az ECR árnyék jelentéstevők nevében szólok. Az ECR üdvözli a jelentést, és úgy gondoljuk, hogy kiegyensúlyozott ez a szöveg, rámutat a megállapodás legfontosabb vívmányaira ezen a területen, és nagyon jól mutatja a gazdasági és stratégiai kontextust, a két fél között. A multilaterális kereskedelmi rendszer kihívások előtt áll, úgyhogy nagyon fontos, hogy a szabad kereskedelmet föntartsuk Japánnal, és ez nagyon fontos az ázsiai régióval való kapcsolatunkat illetően. Egyetértünk a jelentéstevő legtöbb véleményével, de szerintünk még mindig lehet javítani ezen a jelentésen, reméljük, hogy a módosítóink ezt meg is teszik. Például az előnyökre ki kell térni, mint az üzleti vállalkozások, mint a fogyasztók felé, például az a vám és nem vám jellegű illetékek eltörlését illetően, illetve az orvosi és farmakológiai termékekre vonatkozóan. A KKV-k számára nagyon fontos az, hogy külön fejezet foglalkozik az ő helyzetükkel, illetve fontosnak tartjuk azt is, hogy a piachoz való hozzáférés segíti az erre vonatkozó weboldal. Az Európai Unió és Japán közötti megállapodás font, keretében a civil társadalom munkáját is nagyra értékeljük, illetve támogatja frakciónk azt, hogy ezekkel a szervezetekkel is együttműködjünk, illetve a 15 pontos tervet is jónak tartjuk. Szerintünk nagyon jó a vita alap, és várjuk a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel való közös munkát. Egy személyes megjegyzést tennék Daniel Kaspari hozzászólására. Nagyon fontos, hogy ne hozzunk létre olyan illúziót, hogy a partnereink valahol hiányosságot mutatnak, csak azért, mert protekcionista módon kívánunk föllépni, ezt a kereskedelmi partnereink nem érdemlik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák. Liberális frakcióként természetesen támogatjuk a gazdasági partnerségi megállapodást Japánnal, ezt üdvözöljük. Egyrésztről egy aktuális jelzés, ez azt hiszem, hogy politikai szempontból ez abszolút szükséges és helyes, hogy világos jelzést küldjünk a szabadkereskedelem irányában, hogy ez lehetséges. Ugyanakkor ez egy stratégia megállapodás és a fogyasztók ebből profitálni fognak, úgy szintén a vállalkozások és a gazdaság is profitál majd ebből, hogyha középos hosszú távon a vámjelegő akadályokat lebontjuk és világosan ki kell mondanom a tokói megbeszélések alkalmával, nagyon kedvezően érintett, hogy mindenhol az NGO-k részéről is, Japánban nagyon kedvező volt a megítélés ennek a kereskedelmi megállapodásnak, természetesen kritikus hangok is hangzanak, de alapvetően pozitív volt a légkör, és azt hiszem, hogy ez egy fontos jel. Arra is utalnunk kell, hogy az adatáramlás témája rendkívül fontos, és még erősebb lesz, különösen az autóipar tekintetében. Azt hiszem, hogy ezt a témát továbbra is nyomon kell majd követnünk az adatvédelmi alap irányelv, amit néha kritikusan nézünk, nagyon kedvező fogadtatásba ütközött, különösen azt illetően, hogy Kína hogyan bánik majd a jövőben az adatokkal. A megbeszések megerősítették, hogy jó irányba haladunk, teljes mértékben támogatjuk tehát mindezt. Az állásfoglalást is a jelentéstevő részéről nagyon sok pont remek, talán módosított benyújtunk még, a 11-es ponttal, a szankciók kérdésével vannak problémáink. Szerintem ez nem feltétlenül a helyes út, de itt még módosítót fogunk benyújtani. Mindenféleképpen köszönöm. Elnök, Klaus Buchner következik a zöldek részéről. Köszönöm. Thanks, uh, Először is szeretném megköszönni a a jelentést jelentésnyelőnek. Szerintem ki kell egészteni azonban azon problémás elemekkel kapcsolatban, amelyeket nem lehet elrejteni. Igaz az, hogy ez a megállapodás fontos jelzést hordoz a mostani világban, ahol a protekcionizmus egyre terjed. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy az EU elszalasztotta itt a lehetőséget arra, hogy elkezdjük megváltoztatni a mintázatát ezeknek a megállapodásnak. Tény, hogy a status quo a kereskedelem politikában már nem fenntartható. Már azt koherensebb, fenntartható fejlődés követelnek az állampolgárok szociális környezetvédelmi sztenderdek megvalósulását. Szeretnék-e megemlíteni három fő kérdést? Első a szolgáltási fejezetből. Hogyan lehet meg biztosítani azt, hogy az FDA a szabályozás jogát teljes mértékben fenntartsa? Itt módosítókra van szükség. Ugyanez igaz a fa kitermelésre. Hogyan lehet meg garantálni azt, hogy a TSD ágazatban megfelelő rendelkezések vannak, melyek az illegális fakivágást kizárják, és biztosítják, hogy az FTE ne, ne roncson még ezen a helyzeten harmadsorban. A, a, a kereskedelmi és fenntartó fejlődés ágazatában, fejezetében csak a status quo érvényesül. A civil társadalom és az állampolgárok azt kérik, hogy az, ezen lépjünk túl. Japán már megállapodott, elfogadta a TPP elfogadását. A CETA-ban láttuk, hogy review close kudarc van ítélve, mert hiányzik egy fontos elem. A bizottság újra kell tárgyalja a TSD, TSD fejezetet. A ratifikációt fel kell függeszteni, ami konkrét eredmények nem születnek. Egyébként az üzenet az lesz, hogy az EU nem akar változtatni a kereskedelem politika irányán. Még egy megjegyzés Kaspari úrnak. Németül! Jó magam, fél évig dolgoztam Japánban, és nagyon jól ismerem a helyzetet. A munkajog éppen változási folyamatot él át, és nagyon fontos, hogy az általános szabályokra utaljunk. Ez sok évvel ezelőtt még nem volt szükséges. Most ezen változás folyamán el kell mondanunk, hogy hogyan is képzeljük ezt el, hogyha a kereskedelmet akarunk folytatni. Elnök, köszönöm szépen. A GUE nevében Helmut Scholz következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Buchner úr megjegyzéseire, megjegyzésére, illetve Kaspari úr megjegyzésére németül szeretnék reagálni. Delegáción. Mi nem voltunk része ennek a delegációnak, nem volt esünk arra, hogy mi is oda utazzunk, mert a Dehont rendszer ezt nem tette számunkra lehetővé. Azt hiszem azonban mindannyiunknak világos, hogy a parlamenti képviselőkkel, szakszervezettel, civil társadalmi képviselőkkel megbeszéléseket folytatunk, és több ízben voltak már Japánból látogatók itt Brüsszelben, illetve Strasbourgban, évek során kialakultak a kapcsolataink, tehát mindenféleképpen tudatában kell, hogy legyünk, hogy Japánban is van ellenzék, ott létezik a két oldal megállapodásra kapcsolatosan egy véleményalkotási folyamat, és fontos azt, hogy ezt megértsük itt az Európai Parlamentben, amikor kialakítjuk álláspontunkat, értékelésünket az elért megállapodással kapcsolatosan. És akkor, hogyha megengedik, egy-két további megjegyzést tennék angolul. Szerintem a megállapodás nem sikerült megfelelően végig tárgyalni bizonyos kérdésekben. A hatáskör eléggé széles körű, és a múltban a pénzügyi válsághoz vezetett a megfelelő szabályozás hiánya. A gazdasági piacot stabilizálni kell, és nagyon fontos a megfelelő szabályozási háttér. Második megjegyzésem, a párizsi megállapodás benne van ugyan a jelentésben némileg, azonban más környezetvédelmi kérdésekre nem tér ki ez a dokumentum, és még a párizsi megállapodás értelmében is nagyon fontos az, hogy az általános megközelítésünket Eh, átstruktúráljuk. Megnézzük, hogy mit jelent a közlekedés a szempontjából, mit jelent ez a termékek mozgatása szempontjából, hogyan érvényesül a környezetvédelmi aspektus. És itt nagyon fontos, hogy pontról pontra ezeket végigtárgyaljuk a kétoldalú megállapodások során. Aztán a környezetvédelmi fejezetet illetően van még valami, amelyet föl kell vetni japán barátainkkal való tárgyalások során. A vám tételeket törlik, például az illegális fakitermelést, ezt mindenképpen érinteni fogja, tehát erre a területre oda kell figyelnünk. Aztán, ami a halászatot illeti, a kékúszójú tuna ki, tunát kihalás fenyegeti a túlhalászás miatt. Oda kell figyelni a bálna vadászatra is, és azt hiszem, hogy a parlament jelentésének mindenképpen egyértelmű üzenetet kell megfogalmaznia. Harmadsorban Japán nem ratifikálta az ILO egyezményt, amelyre kollégám utalt, és még egy kéréssel fordulnánk a jelentéstevőhöz, ez pedig az, hogy ami az adatáramlást illeti, a pénzügyi szabályozást illeti, konkrét javaslatokat kellene megfogalmazni, ezt kérjük a bizottságtól. Köszönöm az FDD-nek a domát. a kollégi. Köszönöm, én is köszönöm a jelentéstevőnek a munkát. Nem mondhatom azt, hogy 100%-ig egyetértek a japán kötött megállapodás szövegével, egyes pontokat nehéz számomra elfogadni. Mivel azonban csak az a lehetőségünk, hogy egyben elfogadjuk vagy visszautasítsuk ezt a szöveget, azt hiszem, hogy összességében együtt élhetünk ezzel a megállapodással. Olaszországnak nagy kereskedelmi töblete van Japánnal, sokkal többet exportálunk, mint amennyit importálunk onnan, és ez érvényes sok európai országra. Ez az megállapodás bizonyosan az olasz vállalatok és az európaiak, valamint a polgárok számára is előnyös lesz. Sikerült megnyitni a közbeszerzési piacot Japánnal, jelentős engedményeket kaptunk sok termék vonatkozásában, kértük és elértük Japánnal szinte az összes vám megszüntetését a mezőgazdasági termékek és a borok tekintetében, amit most már exportálhatunk a felkülő nap országába ugyanakkor összességében nem módosíthatunk itt egyes szempontokat, szeretném kijelenteni, hogy egy, nem értek egyet a negatív listával a szolgáltatási fejezetben, a pénzügyi szol, fejezet egyes cikkeiben, ugyanakkor szerint én azzal se egyet, sem értek egyet, hogy az illó összes egyezményét Japán nem ratifikálta. Örülök azzal, hogy nincs az SDS vagy az OCS záradék a megállapodásban szeretném arról lebeszélni a bizottságot, hogy ezen mechanizmusokat a jövőben befoglalja a megállapodás szövegébe, mert ezt sohasem támogatjuk a fejlő, fejlett országokkal kötött megállapodásokban. Japánnak nagy kiadási képességei vannak, és nagyon szeretnének olasz és más európai minőségi termékeket vásárolni. Ezzel a megállapodással azt hittem, hogy segítjük a vállalkozásainkat és a polgárainkat. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Um, INF. Köszönöm az ENF részéről, Zsami asszony. Oui, encore une fois, je ne vais pas parler. Én is. Hát ezt a megállapodást övező lelkesedést nem tudom, hogy mennyiben oszthatom, hogy CETA pluszról beszélnek itt. Hát igen, ezt Juncker úr tárgyalta ki itt 40% a nemzetközi kereskedelemnek egy olyan területen zajlik, ahol 600 millió fogyasztó él. Ez a harmadik kereskedelmi gazdasági partnerünk Japán. Mm, ezt a szerződést majd ratifikálni kell, ugyanakkor a választott bírósági módozatok nincsenek, még meghatározva ez veszélyes lehet, és nagyon sok olyan elem van, amit itt felvetettek, itt a protekció, protekcionizmussal kapcsolatosan. Itt számos termék van, amit az EU véd, és erről ebben a megállapodásban nem esik szó. Ott van a belna halászat kérdésköre, az elektromos autók, amik nagyon előre haladnak nálunk ugyanakkor a japánok eláraszthatják ezekkel a termékekkel a piacunkat mi meg mit javaslunk, sertéshúst vagy marhahúst, szerintem ez nem felel meg a japán fogyasztási szokásoknak. Hát a bánavadászatot illetően ez engem nagyon érzékenyen érint. Vagy ott van a kékúszújú tonhal, az illegális japán halászati ipar még továbbra is virágzik a földközi tenger térségében. Aztán Hát ugye a mi halászóinkat a moratórium sújtja, ugyanakkor a japán tonhal halászatok franciáknak ez nem problémája. Vannak olyan francia üzemek, amelyek japán üzemekkel konkurálnak. Szerintem ez a megállapodás szörnyű következményekkel járhat. Ugye a foglalkoztatásra, az iparágakra, csak néhány elemet sorolok fel, és akkor még ott van a fogyasztók egészségének kérdése. Az EU-nak szerintem védeni kell, a fogyasztókat pajsként kell szolgálnia, amikor protekcionizmusról beszélünk, akkor mindenkire kiabálunk, de hát ez az ultra, ultraliberalizmus nem jó dolog az országaink számára, és szerintem az EU-nak jó lenne először az európai nemzeteket véden, és utána foglalkoznia a multinacionális szempontokkal és a globális üzletekkel. Van itt egy info, amit most kaptam. Trump úr esetében ugye neki egy protekcionista agendája van, most ő új kapcsolatokat épít ki Japánnal. Hát nem hiszem, hogy a védelmi szintünket csökkenteni kell Japán kapcsán, mert most ugye ők az USA felé fordulnak. Én elismere, elítélem itt az érdemi kérdésekben is ezt a megállapodást, meg formai kérdésekben is. Szerintem valahogy visszafordíthatóvá kellene tenni ezt a szerződést. Kaspari úr, talán nem kellene a demokrácia példájaként venni Japánt, hanem Juncker urat kellene majd emlékeztetni a demokrácia szabályaira. No, ez volt az árnyék előadók köre. Most pedig a többi képviselő szabadságét a kapszót. Sokan kértek, korlátoznom kell a hozzászólási időt másfél percre, ezért Hansen úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Három percem kell, kell, kell mert a néppárti árnyék előadót is én képviselem, mint föl fogok, olva, föl fogok olvasni üzenetét. Köszönöm a jelentéstevőnek a tervezetet és az ajánlást, ahogy vártuk, sok hozzászólás nincs. Jó munkát végzett a jelentéstevő. A jelentés tervezetet támogatom. Ugye van néhány pont, amit kommentálnék azonban. Egyrészt úgy gondolom, hangsúlyoznunk kell, hogy a GDP növekedés, növek, gazdasági növekedés munkahelyteremtő gyors eset kell célozza, és célozza is a jelentés ex, nagyon fontos exportpiac Japán, az termelők és európai gazdák számára, ezért üdvözöljük azt, hogy a megállapodás megnőtt export lehetőségeket tartalmaz az agrifood termékek előtt Európa számára. Egyszerűvé teszi a szolgáltatások nyújtását a nagyon jó fizető japán piacon, és ez jelentősen megnövelheti a szolgáltatások exportját. Ennek megfelelően fogok módosítókat betereszteni. Mindig támogattam az EU-Japán kereskedelmi partnerségi megállapodás, mert ez a javak és szolgáltások mozgását erősíti, és beruházási lehetőséget teremt jobban e- és Japánban is. Most úgy gondolom, hogy az Európai Parlament hozzájárulását kell adja lehető leggyorsabban a megállapodáshoz, hogy aztán a végrehajtásra tudjunk koncentrálni, annak érdekében, hogy mindenki hasznát láthassa. Mielőbb. Köszönöm. Most pedig néhány megjegyzés a magam részéről, hiszen én is ott voltam a japán delegációban. Számomra nagyon pozitív élmény volt, nagyon sok lelkesedéssel találkoztunk a japán partnereink részről, nem csak a hivatalos részről, a miniszterek részéről, hanem a szakszervezetek, a civil társadalmi szervezetek részéről kell találkoztunk, a japán fogyasztóvédelmi szervezettel is találkoztunk, mindenki nagyon pozitív volt. Tehát a civil társadalom is Japánban úgy tűnik, jól tudja, mit, milyen előnyökkel jár majd az egész ország számára a megállapodás, meg a civil társadalom számára. Nagyon konkrét példáink is vannak arra, hogy Japán a ratifikáció irányában halad, amíg nyitva álló ILO megállapodások tekintetében idén volt az első 70 eh, évben az első felülvizsgálata a munkatörvénykönyvének Japánban, mutatja, hogy Japán előrelép, nem egyik napra a másikra persze, mi sem vagyunk olyan gyorsak, de be kell látni, hogy mennek előre, más területeken nem annyira progresszívak, de ahol azok, ott azért vegyük komolyan a japán fél komoly szándékait. Ne fenyegessünk, ne fenyegessük a felet, szankciókat ne helyezünk kilátásba, szerintem az nem helyén való. Szerintem erősítsük meg azt a tervünket, hogy az Intában novemberben szavazzunk, és a plenárison decemberre vigyük szavazásra. Szerintem tartsuk ezt a menetrendet részemről. Ez volna néhány megjegyzés, amelyet a jelentéshez fűznék. Szerintem nagyon jó munkát vélt a jelentéstevő. A 10-es, 11-es pontok kapcsolatban nyújtok be megmódosítókat. Karolin. Köszönöm szépen, Karolin következik. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Igen, a kereskedelem lehet a fejlesztés mottója. A néppárti kollégát emlékeztetném arra, hogy ugyanaz volt a véleményünk különböző dossziéknál, amikor a különféle ö, mesterséges intelligencia és egyéb dosszikról volt szó, akkor néppárt ezt megszavazta. Nem szeretnénk, hogyha kritikus hangok hallatszanak, és vita van, akkor ezt egyszerűen elsöpörjék, és azt mondják, hogy ez nem szükséges, hát ismerjük Japánt, ugyanakkor szerintem ott lehet szabályokat felállítani, és egy jó megállapodást kialakítani. Ezen megállapodásnál ez egy kicsit nehézkes. Az a benyomásom, hogy Japán messze nem olyan ambiciózus, mint a, mennyire a munkavállalói jogokra ne erre lenne lehetőség, vagy a környezetvédelmi sztenderdeknél, és a végéhatási mechanizmusok nem jelenlévek a fenntarthatósági fejezetnél, és Japán szerint ezt nem kell erősíteni. A revíziós záradékot ki kellene használni, meg kellene erősíteni. Japán itt nem annyira ambiciózus, és az a véleményem, hogy fontos ez, mert erős munkavállalói jogokra van szükség, és ez csak akkor lehetséges, hogyha a jogsértéseknél valóban helyesen lehet reagálni a civil társadalom bekapcsolását Japánban, ezt nagyon dicséretesnek gondolom, de a civil társadalom Japánban még nem annyira kifejlett, ez folyamatban van még. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden rendben zajlik. És aztán ott van a ö, megelőzési elv, ugye egy tudomány alapú megközelítést forszíroz Japán. Szeretnék arra utalni, hogy nincs semmi kivetni a kereskedelem ellen, ugyanakkor azt kifogásoljuk, hogy ha szabályokat nem lehet egyértelműen megbeszélni és rögzíteni. Jan Feld képviselő következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt Szeretném támogatni Daniel Kaspárit, de hangot adni csodálkozásomnak is azokkal szemben, akik Hát persze lehet valakinek kritikus véleménye, egyetlen dokumentum sem tökéletes, tehát mindenképpen lehet kritikával illetni ezeket, de különösen azokhoz fordulok, akik azt mondják, hogy nem helyes ratifikálni ezt az egyezményt, ezt fel kell függeszteni. A megállapodás és annak tartalma nagyon jó, példaértékű, ezt mondanám róla, és gyakorlatilag a legjobb megállapodás, amit az Európai Unió aláírt ez az első dolog. Aztán a második dolog a partnereink, a japánok ebben az esetben. Nos, itt szerintem egy nagyon magas kulturális, politikai, közigazgatási szinten rendelkező országról van szó, és a munkakultúrájuk is nagyon minőségi. Tehát az összes megjegyzés, amit itt hallott, hallottam, azokat politikai jellegű vagy elméleti jellegű megjegyzéseknek tekinthetem, amelyeknek nincs gyakorlati vetülete. És az utolsó dolog ugye a munkajogra vonatkozóan a szakszervezetek képviselőit megkérdeztem, hogy hogyan értékelik ezeket a dokumentumokat, tehát a japán szakszervezetek nem látnak itt problémákat. Miért kellene nekünk itt Brüsszelből felvetni ezt a problémát? Merci, monsieur le président. Je suis un peu... Köszönöm, elnök úr. Kicsit zavartak bizonyos kollégák er-, érvei. Ugye itt a bizottságot kritikával illetik a szabadkereskedelmi kapcsán. Ugyanakkor itt vannak ezek a protekcionista a vámok vagy Trump. Mindenkinek persze joga, hogy kritikával illessen valamit, vagy kételyeket, véleményeket fogalmazzon meg. Elég érdekes, hogy ez egy CETA plusz valaki szerint, hát én nem vagyok nyugodt ebben, ugye ott vannak az NGO-k, vagy Nikola ülő alapítvány, a CETA konkrét hatásait vizsgálták, és az nem megnyugtató. Itt nagyon sok geopolitikai érv hangzott el, magyarázták, hogy a Japán ugye egy demokratikus ország partnerünk, ez igaz, ugyanakkor a gazdasági érvek is, és hatástanulmánya a bizottság részéről 2018. januárjából nagyon érdekes. Ez kifejti a Horizon 2035-ben, hogy ez eh, C'est très déséquilibré sectoriellement. Ez egy nagy előrelépést jelenthet, Ugye Japán robbanásszerűen fejlődik, majd Európa sokkal kevésbé. Nagy nyertese lesz majd ennek, illetve a pénzügyi szolgáltatók, ugyanakkor mi hát ez nyugtalanít, minket a pénzügyi szabályozás az inkább. Ugye itt a fenntartató fejlődéssel kapcsolatosan hiányoznak az előírások a közbeszerzési piac szal kapcsolatos előírás, ez sokat is kritikával lehet illetni, tehát nekem kételjeim vannak. Köszönöm, Maria Arena. Köszönöm. Talán csodálkozni fognak, de szerintem Japán tényleg példaértékű, mert erősebb, mint mi amikor elolvassuk a GEFTA megállapodást, különösen a szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket, akkor ez a negatív lista a szolgáltatások liberalizációját illetően, nos itt a japánok sokkal megelőzőbbek, óvatosabbak voltak, védték bizonyos területeiket a ja, Japán demokrácia, ez igaz, talán fejlettebb is, mint az európai demokráciák, mert amikor a kormány és a parlament állást foglalt valamilyen kérdésben, azt tiszteletben tartják. Ez nem feltétlenül így van európai szinten, amikor itt rendelkezéseket hozunk a parlamentet illetően, egy kötelező szorgalmiájást szorgalmi illetően, akkor a bizottság soha nem áll elő ilyenfajta javaslattal, amikor a két oldalú kereskedelmi megállapodásokat tárgyalja mindig önkéntes alapon jár el, noha a parlament világosan kimondta, és én emlékszem a konfliktusos ásványok vitájára, hogy a bizottság önkéntes alapon jár el, és itt a parlamentben a kötelező eljárás kapott nagy többséget, a bizottság ezt nem védi. Ugyanakkor Japán a csendes óceáni megállapodásban van egy fenntartható fejlesztési fejezet szankciókkal. Tehát itt nem Japán álláspontját kifogásolom, hanem az Európai Bizottság gyengeségét a tárgyalások során, és azt, hogy hiányzik az Európai Bizottságból a demokrácia iránti tiszteletadás. Elnök, köszönöm. És már Rodríguez Pereiro következik. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a remek munkáért és az előre lépésért, amit elért. Azt hiszem, hogy ez a megelepedés nem csupán jó, hanem szükséges is számos geopolitikai ok miatt, és azért is, mert eszközökre van szükségünk a még nem ratifikált egyezményeket illetően, amelyeket Japán még nem ratifikált. Előre kell tehát lépnünk ebbe az irányba, és bizonyosságra van szükség, hogy ez a ratifikáció majd megtörténik. Két észrevételt szeretnék tenni a jelentéstevő figyelmébe, ajánlva azokat remélve, hogy ezek bekerülnek majd az állásfoglalás szövegébe. Az Európai Unió szerepére utalok, a nemzetközi fórumokon a szabály alapú kereskedelmet védelmezendő. Ez egy antagonisztikus álláspont a Trump-féle magatartáshoz képest, különösen a WTO reformját tekintve. Ugye mi a multilateralizmust védjük, ez az egyik fő célunk a kereskedelem politika területén. Ez minden kétségem felül áll. Aztán van még néhány elem, a nemi perspektívát illetően. Parlament többséggel emlékeztetett arra, illetve elfogadott egy javaslatot ebben az értelemben. Én értem, hogy e, milyen nehézségek merül, merülnek fel Japánban ezzel kapcsolatosan, ugyanakkor a fenntartató fejlődési fejezetet illetően erőfeszítésre lenne szükség, hogy inkább ebbe az irányba mozduljunk el. Köszönöm. Luis... E, Luis Partíró következik a bizottságtól. Uh, thank you, Chairman. Um, first of all, I would like... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is köszönetet mondok mindenkinek az általános támogatásért a Japánnal való gazdasági partnerségi együttműködés témájában. Azt hiszem, hogy nagyon sokat hallottunk a gazdasági jelentőségről, illetve a globális aspektusokról, úgyhogy szerintem ezekre a területekre most nem kell kitérnem. Azonban, hogyha megengedik, a ratifikáció folyamatára kitérnék. Az intatagok nagyon jól tudják, hogy a japán parlament valószínűleg november során ratifikálja ezt a megállapodást, és utána a bizottság részéről nagyon reméljük, hogy az Európai Parlament és hamarosan ezt követően szavaz majd. Szeretnénk, hogyha megállapodás korán hatályba lépne. Ez pedig nagyon fontos több okból kifolyólag. Ezek közül a legfontosabb természetesen az a tény, hogy nagyon sok import vám eltűnik majd. Gondolok itt például az európai borokra, most 15%-os 15 vámtarifa sújtja ezeket a termékeket, és ez nulla lesz. Ezek konkrét költségek, amelyekkel számolniuk kell a cégeknek, és ezek megszűnnek akkor, amennyiben ez, amikor ez a szerződés életbe lép, úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartom. Ezen kívül kitérnék a tárcaközi munkacsoport létrehozására, amely a kereskedelmi és fenntartható fejlődési fejezettel foglalkozna. Igen, valóban ez így van, a japán hatóságok felvették velünk a kapcsolatot, és a bizottság részéről úgy gondoljuk, hogy technikai párbeszédet folytatunk majd ezzel a csoporttal, már a jövő hónaptól kezdve. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a lendületet megőrizzük. Ez mindenképpen kötelezettségvállalást jelent, a fejezet mellett, még mielőtt a ratifikáció folyamatában bármilyen lépés történne, komolyan veszük ezt a feladatot. Japán nagyon sok kérdést megoldott, például az illegális fakitermelésre vonatkozóan törvényt hoztak, és szerintünk ez az új platform nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy az eddigi vívmányokat tovább vigyük. És végül hogyha megengedik, egy-két tényszerű megjegyzést tennék. Fontos, hogy tisztán lássuk a megállapodás hatásait. Ami az illegális fa kitermelést illeti, elhangzott az, hogy az illegális fakitermelést tulajdonképpen elősegíti ez a megállapodás, de ez nem így van, hiszen a parlament jogszabályt hozott létre, és ez megakadályozza azt, hogy az illegális fakitermelésből származó termékek vámilleték nélkül bejussanak az Európai Unióba, tehát nem lesz semmilyen negatív hatás ezen a területen, sőt a megállapodásnak pozitív hatása kell, hogy legyen a Japánnal való együttműködésre vonatkozóan az illegális fakitermelés témájában. És még valami, a bálnavadászat érzékeny téma, mind Japán, mind az Európai Unió számára. Ami a tényeket illeti, be, berekeztették 96 óta a bálnavadászatot, a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság javaslatára, és ahogyan elmondtam, ez egy érzékeny téma, továbbra is ezen fórum keretében eszmecserét folytatunk Japánnal a környezetvédelmi célok fenntartása érdekében. Köszönöm. Uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a hozzászólásokat és a dicsérő szavakat. Néhány záró megjegyzés. Először is, először is, hogy Japán szabályozási jogát, szuverén jogát tiszteletben tartjuk, ugyanakkor szeretnénk erősíteni a fenntartó fejleszt, fejlődési céljainkat. Nagyon fontos ez több szempont oknál fogva is, és az ILO egyezményre való utalást is fontosnak tartjuk ezzel összefüggésben. Emlékeztetnék arra is, hogy hasonló megállapodás elemeket tartalmaz a kanadai megállapodás, és hozott ez változást is, mert Kanada ratifikálta is a még nyitválló álló egyezményeket. Várható tehát ez Japánnal kapcsolatban is. Tehát a szabályozás szuverén jogát tisztában tartva az erre fontos célok. A szankciók ügyében pedig szeretnék emlékeztetni arra, hogy a szankció alapú módszertan, amelyet itt mérlegelünk, összefügg a Review Close jövőbeli alkalmazásával is. Szerintem az Európai Parlament fel kell tartsa a korábbi álláspontját a szankció alapú módszertan fenntartását illetően, és ez mind a két félre érvényes. Nem arról van szó tehát, hogy mi valamiféle módon akkor erőltetünk, valamint az Európai Unió is érvényes lesz ez a szankciós mechanizmus. A betarthatóságát célozza ez a fenntartó fejlődési céloknak, ezért fontos. És csak egy utolsó eszközként vetnénk be. Az illegális fakivágás ügyében az Európai Bizottság is kifejtette az álláspontot, az Európai Unióban továbbra is illegális marad az illegális kitermelés és annak abból származó termékek, ilyet nem importálunk. Egy dialógus platformot kell létrehozni, hogy erősítsük a végrehajtást. Végül pedig nem magunk kötjük ezt a megállapodást. Ha engem kérdeznek, én tettem be volna pozitív szolgáltatási listát, inkább a negatív lista helyett, ami szerepel, tehát tehát nem mi írtuk egyedül, a megállapodást be kell látni a szabályozás jogát, még a szolgáltatások terén is. A közszolgáltatásokat védjük, a szabályozás joga a pénzügyi szolgáltatások terén is szerepel a szövegben. Mindezek mellett várom a módosítókat, üdvözlöm a kompromisszumokat, annak érdekében, hogy ebben nagyon fontos témadosszéban előre tudjunk lépni, köszönöm a hozzászólásokat még egyszer. Én is köszönöm a jelentéstevőnek. A módosító benyújtásának határideje október másodika. 6 óra, délután 6 óra. Nagyon köszönöm. Hagy csak a 13-as pontra azonnal. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy még három napirendi pontot kell megtárgyaljunk, és pontosan fél egykor végez, befejezzük az ülés, hogy mindenki ennek fényében időzítse hozzászólását. 13-as. VTO. El, az út előre című. Itt most elnöki kalapomat jelentéstevőire cserélem. Világos, hogy a VTO reformára szükség van. A VTO egy szétaprózott, nem túl gyorsan működő intézményként láthatjuk, nem túl dinamikus intézmény, de legalább működik. Ami viszont az első Államok és más változását és más hatásokat illeti, világos a motiváció és az igény a WTO reformjára. Hiszen azt hiszem mindenki világosan látja, hogy ez az intézmény feltétlenül szükséges a szabály alapú globális kereskedelem politikai rendszer fenntartása érdekében, és ahhoz, hogy biztonságos környezete legyen a kereskedelemnek, és más szempontokból is. Augusztus végén volt az utolsó eszmecsere, azóta az Európai Bizottság kiadta javaslatait arra, hogyan lehet a vto n belül bizonyos reformokat végrehajtani. Ezeket a javaslatokat néhány nappal ezelőtt Genfben is ismertették, és az ottavai ülésen is megbeszéljük október végén, megbeszélik, Azért különös ez, és fontos, mert egyrészt Kanada is nagyon aktív a WTO reformjában, másodszorban ezen az ülésen részt vesz Brazília és Kenya is. Tehát nem csak, az, nem csak a szokásos felek ülnek az asztal körül majd, hanem új szereplők is lesznek, és ez lehet, hogy némi lökést ad majd a WTO reformjának. Rübig úr is általam jegyzett jelentésben ugyanezen irányba mennénk, amerre, a ebben a bizottság is javasolt konkrét intézkedéseket. A VTO 1959-es alapítása óta új elemei vannak a kereskedelmi politikának, nyilvánvalóan, és ezt be kell látni. ott vannak a fenntartatási fejlesztési célok, mint egyfajta újdonság, a párizsi klíma megállapodás, a kereskedelem ügyi és környezetvédelmi vonatkozásait. Ezeket mind-mind a WTO-ban is érvényesíteni kell. Ezért szükség van néhány bizonyos reform, egyfajta reform dinamizmusra. Egyrészt a szabálykönyvet illetően is, elektronikus kereskedelem kérdése jól ismert, a digitális kereskedelem, a nők helyzetbe hozzása, és itt sorolhatnám a WTO szabálykönyvének módosítási irányait. Az is fontos, hogy átláthatóbb legyen hogy az átlátóbb legyen a működés, szabályos, átlátható, világosabb szabályok alapján működjön. És ezért a, a ennek a testületnek a reformjára szükség van. Ami pedig a belső szervezetét illeti, itt is kicsit több lehetőséget kell adni a VTO titkárságnak, hogy a VTO munkáját irányíthassa, javaslatok állhasson elő, és ne kéne a tagállamokra várni mindig. A jelentésben pedig vannak a munkamódszer reformjára vonatkozó elemek is, a phasing in tekintetében, azzal kell a plurilaterális módszertanok indítását illetően megindult a munka olyan partnerekkel is, akikkel eleinte nem voltunk egy oldalon. De egy világos MFN klauzulával ez megoldható. Másod és harmadsorban pedig Fontos, hogy erősebb támogatást adjunk a kapacitásfejlesztésnek a kereskedelmi partnereink körében, azért, hogy az EU követelmények, az új szabályok megvalósuljanak, jobb lehetőségét biztosítva a közös munkához való csatlakozásra. Hát ezek voltak az én reflexióim a VTO-t illetően, és a reformjavaslatokat illetően, melyek a jelentésünkben állnak. Rubik úr és én vagyok a szerzők. Rübig úr nem tudott maradni, de Hansen úr kiváltja őt. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin jetzt zum zweiten Mal Schatten von... Köszönöm, elnök úr. Én most a néppárti elnyékjelentéstevő Rübig úr szövegét szeretném felolvasni. A növekvő protekcionizmus fényében fontos világos szabályokon alapuló kereskedelmi rendszert kialakítani. A WTO továbbfejlesztése nagyon fontos számunkra. A fejlődő országok részéről mindig is a dohai ütemterv végrehajtását követelik, és Európa ellenében az új témákat, mint az e-commerce, a digitális kereskedelem, vagy az átláthatóság a beruházásoknál, szubvencióknál és túlkapacitásnál ezeket szorgalmazza a fenntartató fejlesztési célok összekapcsolása az új lehetőségekkel, a gyors digitális változásban mindkét célt összeegyeztethetővé tenni. Fel kell vetnünk a kérdést, hogy a fejlődő országok hogyan tudnak a 21. században ennek nyertesei lenni. A digitális átalakulást az Aid for Trade-et támogatni kell, a, a blokkádokat az WTO konzenzusos rendszerében meg lehetne akadályozni, hogyha egyes országok előremutató kezdeményezésekkel állnak elő. Azok az országok, amelyek ebben nem akarnak részt venni, fenntarthatják a jogot arra, hogy későbbi időpontban csatlakozzanak az adott kezdeményezéshez. Hogy ütőképes VTO-t hozunk létre, megfelelő pénzügyi és humán erőforrásokkal kell ezt a szervezetet felszerelni közben az EU jó példával járhat elől, és a parlamenti dimenzió tovább erősíten, erősítheti. Az Európai Parlament főfelőse volt annak, hogy a parlamenti konferenciát létrehoz a vto ban A VTO magja az Appellate Body, ez a vitarendezés központi fóruma, az USA miatt val kudarcot a tovább bírák kinevezés ebbe a testületbe elnök. Köszönöm szépen. Most Emma következik Ányék Like to thank both of the joint. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek az egyértelmű megfogalmazásért, és nagyon örülök annak, hogy a parlamentben tárgyalunk erről, ugyanígy a VTO is tárgyal a modernizálási folyamatról. Itt megfelelő multilaterális kereskedelem liberalizációs egyezményekről beszélünk, illetve meg kell beszélni a nem hatékony nyomonkövetési funkciókat, hogy ezeken hogyan lehet megváltoztatni, illetve a WTO szabályainak megfeleltetni. Örülök annak, hogy a bizottság a javaslatokat támogatja. Az ECR támogatja az Egyesült Államok, Japán, illetve a WTO között, közös anyagát, azonban bizonyos témák még hiányoznak ebből. Először is szerintem egyértelművé kell tenni, hogy az Egyesült Államok egyoldalú vámpolitikája a WTO szabályai ellenében megy, és ez nem felel meg a WTO szellemiségének. Másrészt üdvözlelni kellene a kereskedelem elősegítésére vonatkozó megállapodást, és az egyezmény, az erre vonatkozó egyezmény TFA ratifikációját gyorsítani kellene. Ezen kívül nagyon fontos plurilaterális megállapodások születtek, ezekre is ki kellene térni, hiszen itt a nyitott és igazságos versenyhelyzet kerül előtérbe. Az ECR nagyon fontosnak tartja azt, hogy a WTO tagokkal együttműködjünk, és tovább léphessünk ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm. Um, Az ötlet nevben Klaus Büchner. Thank you, Chester. Köszönöm. Néhány megjegyzés rövid idő alatt Egyetértünk azzal, hogy egy jelentés meg kell határozza a parlament álláspontját a tanácsi mandátummal kapcsolatban, ám kicsit mélyebbre szeretnénk hatolni néhány kérdésben, melyek a mandátumban szerepelnek. Ötös, men, ötös bekezdés kapott említést, a jelenlegi válság alapokait feltárandó hatos bekezdés, új módszertan, hogy differenciáljunk az iparosított és fejlődő VTO tagok között, Szerintem számomra ez legalábbis lényegi fontosságú. Mindenképpen módosítani kell itt. Mindenképpen az a cél, hogy megadjuk a lehetőséget a fejlődő országoknak, hogy folytathassák. Nem úgy, ahogy most. Hetes bekezdés, rugalmasabb tárgyalások, ami plurilaterális kereteket jelent a WTO tárgyalások számára, DVTO tagok számára optin lehetőséggel. 12-es bekezdés a VTO erősítése, mint olyan intézményé, mely átláthatóságának és működésének javítását is szolgálná. A 8-as bekezdést is erősítenénk az SDT tárgyában, a VTO környezetvédelmi vállalásait is fokozva. Reméljük, hogy a reform kicsit messze menőbb lesz, mint hogy a tanács javasolná. Köszönöm. A GUE részéről Helmut Scholz. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni mind a két jelentéstevőnek a kifejtett munkát. Sok kritikai reflexiót tartalmaz a VTO jelenlegi működését bírálva. Abban egyetértünk mindannyian, hogy a VTO rendszer szükség van, és multilaterális módszertant kell fenntartanunk, Látom, hogy több munkacsoport jött létre a Nemzetközi Fórumban. Szükség van a multilaterális reformokra és erre a megközelítésre, mert ha csak nagy gazdaságok, erős gazdaságok határozzák meg a, men- a dolgok menetét, akkor ez a reform kudarcához vezethet már az elejétől fogva. Múlt héten a növekedés utáni rendről volt egy vita a parlamentben, hatá- több párt részletével konferencia. Nemzetközileg szinten is úgy kell megvitatni az SDG napirendet, hogy eközben gondolkozunk, egy kicsit tovább gondolunk ezen, azon, hogy a globális gazdaság hogyan fog működni a 21. században. És ebben benne van az a perspektíva is, amely a WTO multilaterális rendszerének esetleges kudarcát hozhatják, és csak 12 évünk van a 2030-as célok elérésére az ENSZ rendszerében, arra töre, kell törekítjünk, hogy a jelentéstevők együttműködjenek, annak érdekében, hogy bizonyos aspektusai ennek megjelenjenek kötelezőbb jelleggel kapcsolódva az SDG célokhoz és a WTO célok megvalósításához, az ENSZ agendájához kapcsolódóan. Miss... A bizottság kapja meg a szót. Mirtos Samantha. Uh, thank you very much, Chair, and uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönjük szépen mindenkinek a megjegyzéseket. Én is szeretném megismételni, hogy a WTO-ban a helyzet továbbra is nehézségeket mutatta, ahogyan önök is elmondták. Az azt látjuk, hogy nehézségek mutatkoznak, illetve hanyatló helyzettel van dolgunk. Ami a válságot illeti, a VTO tagok egyre inkább úgy érzik, hogy reformra van szükség, valamit tenni kell, és meg kell védeni a szervezet rendszerét. A G20-ak pozitív eredménnyel járt, a VTO reformját követelte, a követke, végkövetkeztetésekben, és természetesen a multilaterális rendszer támogatójaként az Európai Uniónak mindenképpen éllovas szerepet kell vállalni a reform erőfeszítésekben. A kereskedelmi partnereink üdvözölték a bizottsági által készített anyagot, és jelenleg megpróbáljuk megvalósítani ebben az anyagban megfogalmazottakat, a kereskedelmi partnereink, partnereinkkel megpróbálunk ebben a tekintetben együttműködni. Tehát először is megvan a háromoldalú együttműködési mechanizmus az Egyesült Államokkal, illetve Japánnal, és itt az általunk készített dokumentum pontjait megbeszéltük, megvizsgáltuk. Ezen kívül a G20-ak keretében más fontos partnerekkel is együttműködünk, és itt politikai támogatást, szélesebb körű támogatást próbálunk kialakítani a kereskedelmi partnereinkkel, illetve végül a legszélesebb körben Genfben is ugyanez a célunk, tehát koncentrikus körökben dolgozunk. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a nem engedhetjük meg azt, hogy ismét ugyanazok az akadályok gördüljenek utunkba, mint a Didi esetében. Az EU-Kína csúcs keretében egy munkacsoportot hoztunk létre. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Kínát is bevonjuk ebbe a folyamatba. Ezen kívül Kanada egy 12 országból álló eszmecserét hozott létre miniszteri szinten, ez is nagyon pozitív eredményekkel járt. Azonban szeretnénk ennek a csoportnak is a figyelmét a saját javaslataink irányába terelni. A kanadai javaslat ugyanis kevésbé ambiciózus és kevésbé összpontosított, mint a mi anyagunk. Üdvözöljük a jelentéstervezet legfontosabb üzeneteit, illetve örülünk annak is, hogy a parlament a multilaterális kereskedelmi rendszer megőrzésére törekszik. Köszönöm. Köszönöm. Jelentéstevőként is szeretném megköszönni a hozzászólásokat. Várom a módosítókat. Társ előadom pedig. Hans, nevében Hansen úr szeretne hozzátenni valamit? Nem. Jó, akkor ezzel zárjuk a téma vitáját. Október 14-én van a módosító benyújtásának határidő, délután 6 órakor. Vá, megyünk tovább, 14-es napirendi pont, nagyon rövid. Az Európai Globalizációs Kikötési Alap Karolin Kászfede Heinz előadó parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, nagyon egy kis időt, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos jelentés, nagy jelentőséggel bír. Kedves kollégák, egy ideje a kereskedelem nem egyenértékű globalizációval, hanem a nyilvánosságban nagy aggodalomra ad okot. Noha a gazdaság arra az eredményre jut, hogy a kereskedelmi liberalizáció alapvetően kedvező, mégis egyes kutatók rámutatnak a hátrányra a kigazítási költségek, alacsonyabb jövedelem, munkahelyek elvesztése lehetnek a következménye. A valóság azt mutatja, hogy mindig vannak nyertesek és vesztesek, és a kereskedelmi nyereségek, a tagállamok, régiók, vagy akár a társadalmon belül nem egyenlően oszlanak meg így a szociális gazdaság és ökológiai egyenlőtlenségek a szabályozatlan és tisztességtelen kereskedelem révén tovább élesedtek. Sajnálatos módon a kereskedelmi megállapodásokban az EU részéről, különösen a fenntartató fejlesztésről szóló fejezetekben továbbra is hiányoznak a végrehajtható mechanizmusok a munkahelyi és környezeti sztenderdek védelmére. A fenntartható fejlesztésről szóló fejezeteket meg kell erősíteni, szankciókat kell kiszabni utolsó eszközként, de ez politikai akarat szükséges. Reméltek a jövőben kialakul ez, hogy így módon végrehajtható fenntarthatósági fejezeteink legyenek. Ez az európai globalizációs alkalmazkodási alap célja is az, hogy a munkavállalókat védjük, akik a munkahelyüket a globalizáció okán, az automatizáció okán, vagy a technológiai fejlesztés okán veszítették el. Nagyon alacsony költségvetés ellenére és az összetett eljárás ellenére az EGF ezt ez a globalizációs alap neve meg mutatta, hogy kézzelfogható eredményez, eredményeket hoz, több mint 140 ezer munkavállalónak nyújtott segítséget. Ugyanakkor nincs teljes mértékben kihasználva az alap. Néhány fontos pont. Szükséges az, hogy az eljárás idejét meg, rövidítsük és meg leegyszerűsítsük, ugyanakkor a tagállamokat a pályázásnál támogassuk. Egy helpdesket kell kialakítani és személyzetet beállítani, akik az információs politikát erről az alapról javítani tudják, ami a hatályt illeti. Ezt ki kell terjeszteni és rugalmasabbá tenni, hogy a munkavállalók az EU kereskedelem, a nemzetközi kereskedelem kapcsán elbocsátott munkavállalók a támogatásra kerülhessenek. Ugyanakkor nagyon fontos a felügyelet és értékelési eljárás kapcsán a jobb adatok hozzáférhetővé tétele, az érintett intézkedések kapcsán a társfinanszírozást 70%-ra kell emelni, ugyanakkor fontos az is, hogy az alulfejlett munkerőpiacsal rendelkező tagállamokat is bevonjuk és figyelembe vegyük. Néhány észrevétel még a kereskedelmi megállapodások kapcsán a fenntartató fejlesztési fejezetek ahhoz arra lehetnek jók, hogy a fenntartató fejlesztést, mint célt, valamint az emberhez méltó munkahelyek termékeket, és az integratív növekedést szorgalmazzuk. A kereskedelmet erre kell használnunk a régiók és tagállamok között, valamint az egyes társadalmak között egyenlő elosztást kell kialakítani. Az EGF szektorokon átnyúló eszköz kell, hogy legyen is a szociális szereplőket, az NGO-kat szereplőként, de a szakszervezeteket is be kell, hogy kapcsolja, ezeket erősebben be kell vonni az EGF tevékenységébe. Az eljárásokat jobban kell koordinálni, erősebben kell egyeztetni, és összhangba kell hozni ezt az eszközt az EU eszk- egyéb eszközeivel. Az új kereskedelmi megállapodások kialakításánál a bizottságnak gondoskodni kell arról, hogy egy gondos ex-ante elemzést hajtsanak végre a javasolt megállapodás kapcsán. Az európai vállalatok fontos partnerek, amikor arról van szó, hogy a globalizációt alakítjuk, és biztosítani kell, hogy ebből mindannyian profitálhassunk. A vállalatok, amelyek szociális és ökológiai kötelességeiknek nem felelnek meg, azokat felelősségre kell vonni. Az Európai Unióban a szociális gazdaság egy fontos eszköz a szociális modellnek, és fontos eszköz arra, hogy a globalizáció hátrányait leküzdjük. A szociális szolgáltatások és a közérdekű szolgáltatások kivendők a kereskedelmi megállapodások hatája alól. Várom az eszmecserét, a jó ötleteket a kollégáknak, örülök az együttműködésnek. Köszönöm. Köszönöm, Díaz Fernando Ruiz. Következő szó. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de congratular. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni ehhez a munkához. Itt a cél az, hogy a globalizációs alkalmazkodási alap működni tudjon 2020 után is, és pénzügyi támogatást tudjon nyújtani, amikor globális szintű változásokkal szembesülünk, konkurenciával, illetve a gazdasági válság következményeivel szerintünk a kolléga által benyújtottak számos módosítást tartalmaznak. A részünkről néhány módosítót fogunk majd benyújtani a lényeges szempontokhoz kapcsolódóan fontos az alap megfelelő értékelése, jobban gyűjteni kell az adatokat, és így a posteriori egy hatástanulmányt lehet megvalósítani az alap alkalmazásáról nemzeti, regionális és helyi szinten. A rendelet alkalmazási keretét illetően itt az unión belüli kereskedelemre is ki kell terjeszteni, a dolgokat, így el lehet hárítani a negatív hatásokat, és oda lehet figyelni arra, hogy mi történik a külföldi beruházások kapcsán. Fontos a startupok kérdésköre is. Itt az alap azon módosítások köre lehet, amik itt ma említésre kerültek. Itt ugye strukturális változások zajlanak, és a globalizációs szempontokat és az innovációs szempontokat össze kell kapcsolni, az alapnak meg kell felelni ezen új kihívásoknak, új sémát kell kialakítani, és fontos az, hogy ez a rendelet megfeleljen a 2020 után jelentkező kihívásoknak. Azt hiszem, hogy fontos, hogy mindez megjelenjen a jelentés szövegében, én kész vagyok arra, hogy a kollégának segítsek a szöveg konkretizálásában. Köszönöm, többen nem kértek szót, de Emma, parancsolj! Lunes úr nevében beszélek, és olvasom fel a mondandóját. A konzervatív frakció támogatja az, hogy szakpolitikák valósulnak meg, a növekedés munkáját teremtenek, hát nem gondoljuk az európai globalizációs kiigazási alap a megfelelő eszköz arra, hogy ilyen politikákat elindítsunk. Sem abban nem hiszünk, hogy hatékony eszköz, amely a, visszasegíti a elbocsátott munkaerőt a munkavilágába. Szerintünk szélsőnik az EGF körét új kritériumok alapján hosszú távú tendenciákat láttunk a automatizálás digitalizációra, amelyeknek a munkapolitika meg kell feleljen, amely a mostani rendszer csak reaktív módon reagál az új kihívásokra. A konzervatív frakció ezért ellene szavazna majd ennek. Thanks a lot from the commission Köszönöm szépen. A bizottságnak adom meg a szót. Lucian Szenet, kérem röviden. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen, a bizottság szolgálatainak nevében köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek. Nagyon érdekes és fontos eszközről beszélünk, és egyik eszközünk arra, hogy a gazdasági fejlődést elősegítsük a különböző régiókban. Szeretnék ragaszkodni ahhoz a tényhez, hogy az EGF bizony nagyon fontos szerepet tölt be a különböző európai eszközök között. Nincs kellő adatunk, úgyhogy szeretnénk, hogyha tagállamok több információt, több adatot szolgáltatnának, hiszen, be, hiszen csak így tudjuk az ex post értékelést elvégezni. Azonban az egyértelmű, hogy az EGF hatása kimutatható, nagyon sok munkavállaló munkát talált az eszköznek hála. Célunk az, hogy az EGF használatát, felhasználását könnyebbé, rugalmasabbá tegyük. Vannak azonban olyan elemek, amelyek a bizottság véleménye szerint nem megfelelőek, vagy nem megfelelően vannak kalibrálva. Például, hogy az EGF közvetlenül a régióknak forrásokat folyósíthasson. Ez nem felel meg az EGF szellemiségének, hiszen ez nem a régiókat kívánja segíteni, hanem a munkavállalókat. Tehát, hogyha regionális vagy helyhatóságoknak folyósítunk pénzösszegeket, az, ahogy mondtam, nem felel meg az eredeti elképzeléseknek. Itt az egyes munkavállalóknak kívánunk segíteni, akik elvesztették munkájukat a, a rendeletben szereplő elemek miatt. Aztán inkompatibilitás található az ex ante és ex post aspektusok között is, hiszen itt ez egy ex post alap, nem pedig ex ante alap természetét illetően ez inkább egy ex post segítség, és előzetesen nagyon kevés támogatást tud nyújtani, hiszen előre nem lehet meghatározni, hogy melyik munkavállaló, melyik régióban hány év után veszíti el majd a munkáját. Tehát szerintünk ezek az ilyen, ilyen irányú javaslatok nem ki, végrehajthatók. Köszönöm szépen. És persze a parlament attól még elmondhatja véleményét, hogy a bizottság nem ért vele egyet. Ennek megvan a régi hagyománya. És akkor köszönöm szépen. Mivel a Költségvetési Bizottságnak készített, a Foglalkoztatási Bizottságnak készített véleményről van szó, ezért eléggé szűkös a határidő, ez pedig azt jelenti, hogy a módosítók benyújtásának határideje ma, szeptember 27-e este 6 óra. Karolin? Köszönöm, elnök úr. Nagyon ambiciózus ez az időterv, fontos, e, fontos téma kapcsán. Megemlíteném, hogy a régió kapcsán fontosnak tartom, hogy ezt a hatályt kiterjesszük, és hogyha a szakszervezeteket érintek, érintetteket bevonjuk, akkor ez mindenképpen azok javára szolgál, akik elveszítik munkahelyüket. Azt is, a startupokat és KKV-kat is támogatjuk. Ez is az egyik javaslatom, hiszen látjuk, hogy részben problémákkal küzdenek a globalizáció és annak negatív kihatásai kapcsán. A másik dolog, hogy nem használták felkelő mértékben az alapot, és vannak itt javaslatok részünkről, hogy hogyan lehetne jobban, rugalmasabban kihasználni, hogy ezeket a pénzeket felhasználják, és ezért lesz ez a help desk, ami nagyon fontos. Összességében jó eszköz ez, sok eszköz közül az egyik nem az egyetlen, ugyanakkor még némi javításra szorul. Köszönöm a jó együttműködést. clock and only in English. Köszönöm. Most angolul lehet majd csak a frakciók közötti megállapodás alapján ebben a témában kommunikálni. 15-ös napi rendi pont az utolsó, a pozíciós dokumentum bemutatása az EU kereskedelmi kamara témájában. Üdvözlöm! E nagyszerű kamara elnökét, Mads Harborn urat, akinek meg is adom a szót minden további nélkül, hogy megtartsa előadását. Köszönöm szépen. Öt percet szeretnék igénybe venni. Rendben van az úgy? Köszönöm. Köszönöm, megengedik, hogy röviden bemutatottam a pozíciós dokumentumunkat. Egyik annak a három dokumentumnak, amelyet idén mutattunk be, egy üzleti bizalmi felmérést is bemutattunk, meg a Davoszi 18 hónappal Davosz után című reformanyagunkat. Ezzel kezdeném. Figyelembe vettük azt, hogy mi történt az elmúlt 18 hónapban. Nem sokat vártunk a kínai politikai, a kínai politikai meeting, ülések után, de azt követően láttunk előrelépést. Ezt azért fontos belátni. Hiszen az előrelépés azért történt, mert Kínának szüksége van rá, meg azért is, mert az intézmények jól dolgoztak. Belértve a kamarát is. De most nem az előrelépésekről akarok beszélni, hanem még nyitva álló problémákról inkább. Az első ilyen problémás terület a, a piaci hozzáférés. Mint látták mindannyian, Kína a közös vállalati korlátozásokat csökkentette, hajóépítés, autóépítés, biztosítási ágazat, gépipar előtt. Ezt persze nagyon üdvözöljük. Azt is látjuk, hogy Kína a negatív listáját is csökkenti, a 48 korlátozott területet tartalmaz még mindig ez, ez túl hosszú szerintünk. Szerintünk nem eléggé nagyra törő ahhoz, hogy a, a, tárgy, a látfogó beruházási megállapodás tárgyalását erre alapozzuk. Persze örülünk a piaci hozzáférési ajánlatoknak, ám szerintünk nagyobb ambícióra van szükség, hogy itt előre tudjunk lépni. A piaci hozzáférés megnyitásához visszatérve, Kérdés, hogy mi akadályoz meg bennünket abban, hogy valóban megvalósuljon ez. Ez még, amíg olyan fennálló szabályok köre, amelyek a piaci hozzáférést korlátozzák. Azt kérjük tehát, hogy egy szabályozási reform jön létre a kínai oldalról, és az engedélyezési eljárás is változom. Mert sokszor például a pénzügyi ágazat előtt ugye megnyílnak a piacok, ám az engedélyek kiadásától függ ez még mindig, ezt még nem könnyen adják ki sokszor, mármint az engedélyeket. Hogyan folytatjuk mindezt? Hát úgy gondoljuk a legfontosabb az, hogy továbbra is párbeszédet tartsunk fenn Kínával. Ezen, ezen, ennek alapján tudjunk, tudjuk a szabályozási környezet Kínában reformra vinni, és így lehet a piaci hozzáférést valóságá fordítani. Ha kombinálnom kellene a szabályozási kérdéseket, a piaci hozzáférési kérdésekkel, és egy területet kéne kiemelnem, amely különösen sürgető, az európai ipar és Európa egész szempontjából, az ICT és a cyberbiztonság kérdését emelném ki. Horizontális téma ez, mely legtöbb tagvállalatunkra hatással van, és jövőbe való digitális út meghatározó eleme is. Itt kell új stratégiát kialakítanunk együtt Kínával, már amennyire lehetséges, a tagállamok számára több hozzáférés biztosítva, technikai bizottságok felállításával, ahol olyan testetekkel, ahol a szabályokat, és szabályokat meg lehet vitatni. Rendkívül fontos terület ez is, és itt meg kell találjuk az lépés útját. További területek, amelyek számunkra nehézséget jelentenek, és amely a Business Conference Survey-ből kiderültek, hogy továbbra is van diszkrimináció Kínában a külföldi váltokkal szemben. Ennek sok oka van, nem mindig állami szakpolitika ez, vagy onnan adódik, sokszor helyi protekcionizmus indokolja, és egyéb okok. Ám az egyik gond az, hogy a, mi a definíciója a kül, külföldi vállalatoknak. Tehát a külföldi befektetői törvényt el kéne törölje Kína, és egy egységes jogszabályt kéne alkossanak, és így minden jogi személyiség könnyebben működhetne Kínában. Aztán az állami vállalatok kérdése a kínai gazdaságban is egy fontos kérdés. A kiváló dokumentumokban, amelyben az EU-Kína kapcsolatrendszer tárgyalják, kiderül, hogy vannak ugyan reformok Kínában, áll sokkal átláthatóbb kéne legyen Kína a szándékait illetően. Ebben a tekintetben. Több átláthatóságot kérünk, és olyan menetrendeket, amelyek mindezt biztosítják. Mindezek a kérdések számunkra egyfajta reform deficitként halmozódnak fel. Kína növekszik, egyre érettebb szereplő, a reformok is haladnak, de nem tudja utolérni magát. Azért kérjük Kínától, hogy gyorsítsa fel a reformokat, mert csak a reformok felgyorsításával lehet csökkenteni azokat a feszültségeket, amelyek ma érzékelhetőek a, a globális szintéren. Az előrelépés, ahogy az önök kiváló dokumentuma is rámutat, az, hogy a konstruktív párbeszéd elemeit és lehetőségét fenntartjuk. A parlament szempontjában nagyon fontos az is, hogy meg elégséges forrás álljon rendelkezésre az EU intézmények számára ahhoz, hogy fent tudják tartani ezt az értelmes párbeszédet Kínával. Prioritázolnunk is kell a platformok között, hogy ott költsük el az eszközénket, ahol a legjobb eredményt hozza. A Deltarod kezdeményezés egy nagyon nagy kezdeményezés, fontos. Az összekapcsolhatási platform, és kell egy egységes stratégia Kínával kapcsolatban. Próbálunk úgy kapcsolatba lépni és kapcsolatot tartani, hogy, hogy ez a kezdeményezést segítsük, és a belső pályáztatási, beszerzési szabályok pozitívan alakuljanak. És még egy gondolat, ami az EU az amerikai-kínai konfliktus háború mögött látható, hogy a vállalataink 19 százaléka ugye ez, hogy a kínai fél ráerőlteti, rájuk erőlteti a, a, a technikai transfert. Ugyanakkor Kínában nem tiltja az jogszabálya azt, hogy, hogy ezt a technológiai transfert megköveteljék a kereskedelmi kapcsolatok fenntartására. Jó szándékot tükröz ugyan a jogszabály, de az nem elfogadható, hogy konkrét kényszerítő erő vagy struktúra kényszerítse a vállalatokat erre a technológia átadásra. Bízunk abban, hogy a kínai kormány szándéka komoly, abban, hogy tovább viszi a reformot, beleértve ezt az elemet is, ám továbbra is nagy kihívásokkal kell az országon belül szembenézzen, segítenünk kell Kínát ebben, kinyújtva kezünket, segítve a problémák megoldásában és a reformban még érzékelhető hiányosságok lezárásában. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. És most pedig a szerzőnek adom meg a szót, Winkler úrnak, aki az állandó jelentéstevő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Egyértelmű, hogy az Európai Parlament INTA szakbizottsága rendkívül erős, hiszen 15 percben megoldjuk a kínai problematikát. Ez azt jelenti, hogy valóban roppant erős és fontos szakbizottság vagyunk. Az EU-Kína kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok szerintem leginkább az egyensúly kérdését vetik föl, és ebben a szellemiségben próbáltam megfogalmazni a jelentést. És azt hiszem, hogy ez nagyon is igaz azért, mert egy értelmetlen globális kereskedelmi háborúba keveredtünk. El kell ismerni, a kínai partnerek által tett elért eredményeket, ugyanakkor egyértelműen meg kell fogalmaznunk azt is, hogy hol vannak az aggájaink, milyen problémáink vannak. Megismételném háború szavait, aki az ICT és a kiberbiztonság témáját vetette föl, mint legfontosabb problémát. Valóban ez egy horizontális kérdés, amely érinti nem csak az EU-Kína kapcsolatokat, hanem a globális gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat is. Nagyon sok területen előrelépésre van szükség, megvan ennek a listája, a külföldi befektetőkkel való egyenlő bánásmód, a bürokrácia, az engedélyezés, az igazságtalan technológiai transfer, és így tovább. Nagyon fontos, hogy a szakbizottság meghallgatja az EU-ICCB hangját, hiszen ez az a kamara, amely valóban tapasztalattal gazdagíthat bennünket. Ez nagyon fontos volt a delegációnk útja során is, amely nagy mértékben segített bennünket abban, hogy megértsük, mi is a helyzet. Továbbra is együtt kell működnünk Kínával ezen témák tekintetében, és azt hiszem, hogy ha egy kicsit visszatekintünk, akkor a tapasztalataink azt mutatják, hogy ha Kínát hibáztatjuk, az semmilyen eredményre nem vezet, csak elakasztjuk a reformokat, de semmiképpen nem gyorsítjuk azokat. Úgyhogy az utolsó megjegyzésem az az, hogy inkább együttműködésre van szükség, mint konfrontációra, de természetesen az EU érdekei tekintetében semmilyen kompromisszumot nem tehetünk. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a briefinget. Két kérdésem van csak. Az együttműködés hogy áll a mesterséges intelligencia területén, meg az új technológiai területeken? Hol, hol áll az együttműködési Másodszorban a nyugat Kína kapcsolatnak milyen hatás van az európai vállalatokra? Van-e közvetlen hatás? Köszönöm. A mesterséges intelligencia területén látható, hogy Európában fokozódnak az erőfeszítések, hogy utolérjük Amerikát és Kínát. Úgy gondoljuk, hogy több munkacsoporthoz való belépést kell követeljünk, szélesebb körben megbeszélve e témákat, beleértve az etikai aspektusokat is. Az EU-kínai konfliktus rövid távon lehet, hogy előnyöket hoz tagvállalatainknak, ám nem ez a mi kedvelt módszertanunk, mi azt szeretnénk, a Kína ö, nyílt pályává válna, ahogy kérjük. Sajnáljuk a, az amerikai intézkedéseket, szerintünk nem segít bennünket, és sőt, bizonytalanságot teremt a tagvállalataink egész termelésüket kellett sok esetben kivigyék Amerikából, mások hozzá kellett igazítsák az új rendszerhez a beszállító láncokat. Semmiképp sem hasznos ez, ami folyik. Ezért kérjük ismét a konstruktív párbeszédet és nem a konfrontáció útját szeretnénk követni. Köszönöm szépen! Ez lehet a jövőbeli vezérfonalunk, az együttműködés vezérfonala, a konfrontáció helyett együttműködés. Köszönöm, ezzel zárjuk a 15-ös téma vitáját, 16. Egyéb kérdések nincs, Következő ülésünk október 10-11-én lesz. Köszönöm a részvételt, a kemény munkát,